Hölgyeim és uraim, akkor folytatnánk az ülést. Mindenkit szeretettel köszöntök, remélem, hogy kellemes volt az ebéd. Először is az elnök közleményei következnek. Kérem, hogy fogadják el mindazt, amit a koordinátorok ülésén elfogadtunk, amiben megállapodtunk, illetve amit javasolunk. a Legal Protection of the Youth Financial Interest Gressler kolléganő témája, és elő fogja készíteni a megfelelő dokumentumot, remélem, hogy ezt elfogadják. Így van, akkor ami pedig a strukturális alapokat illeti, még pedig mindenek előtt a szociális alapot a néppárt illetékességi körébe tartozik ez, és a néppárt jelöli majd ki a jelentés készítőjét, ezt egy levélben fogjuk megtenni, tehát az illetékes bizottság a szociális alapok reformját illetően a ö, mi szociális bizottságunk, és ez másképp jelenleg nem megy, úgyhogy a néppárt lesz az, aki majd kijelöli a raportőrt, és ez pedig levélváltás útján történik majd meg az elnökök között. Az elfogadható hiba kockázatokat illetően megállapodtunk abban, hogy kapcsolatot tart intézménnyel, erre szükség is van. Ez a follow-up, és az elnök végzi ezt a munkát a ciklus végéig. Ezt is elfogadják, teszem fel. Februárban fogunk beszélni az úgynevezett peer review-ról. Ezt is elfogadtuk ebben a formában. A külön jelentésekkel kapcsolatban a számvevőszék részéről várjuk márciusig, 2009 márciusig azt a jelentést angolul, 2000 3-2007 egészségügyi programmal kapcsolatosan. Ez néppárt életékesség, és szintén a néppárt lesz az, aki majd kinevez valakit. Rögtön már a következő ilyen jellegű jelentésekre is mondom ezt, hogy abban maradtunk, hogy amennyit csak lehet, szeretnénk még ebben a ciklusban feldolgozni, de ezeknek elő időben el kell készülniük, úgyhogy márciusban csak olyan jelentésekkel tudunk foglalkozni, amelyek még az elkövetkező ö, ö, időszakban ö, elintézhetők, tehát az elkövetkező napokban akkor még elvégezhető a munka. Ezek a jelentések, amelyek napirendre kerülhetnek, már kiosztásra kerültek. Angolul fogom mondani. megfelelő politika, cross compliance, Máriusa Ivánova Rúbcseva asszony a jelentés felelőse. Tervezzük továbbá még egyszer, hogyha hamarosan elkészül a számvevőszék tízes jelentése. Bár lesz a jelentés készítője, és van még egy jelentés Itt pedig a szocialista frakció javasolta Liberecki elnök helyettes urat. Elfogadták ezt ebben. Liberecki kollega, igen. Igen. Akkor ezt tudomásul vették. Köszönöm szépen. Utolsó pont az Olaf felügyelőbizottság megújítása. Voltak határozatok, születtek határozatok a Gressle jelentés alapján. Ez egy részbeni tisztújítást jelent ebben a testületben. Kallas úrtól érkezett egy levél, és Pöttering elnök úr pedig a parlament álláspontját mondta el. Tegnap megkaptuk Kallas úr álláspontját, és a koordinátorok javaslata az, hogy arra törekedjünk, hogy egy munkacsoport szülessen, és ez a következőképpen állna össze. A bizottság elnöksége és a Gressle asszony az olaf kapcsolatos állandó raportőr. Elfogadják ezt ebben a formában. Igen, akkor ezzel mindent megbeszéltünk és elfogadtunk, amit a koordinátorok ajánlottak. Folytatjuk a napi rendet, mielőtt ezt megtesszük, minek utána online is láthatók és hallhatók, illetve hallhatók vagyunk, tegnap vita volt arra, hogy jó ez, vagy nem, hogy ott vagyunk a web tévén, de hát mi az átláthatóság híve vagyunk, ezzel foglalkozunk, úgyhogy ebben a két, ezen a két napon világszerte lehet bennünket fogni, úgymond, úgyhogy nem hiszem, hogy ez van annyira érdekes, hogy ezt sokan megteszik, de biztos vannak néhányan, és nagyon örülök, hogy az utolsó sorban egy nagyon tisztelt kollégánk ül, Fridi Black kollega, akit személyes barátomként is szeretnék köszönteni, Freddy. Köszönöm, hogy itt vagy a régi bizottságodban. Ő hosszú időn keresztül egyike volt a bizottság alelnökeinek. Szeretettel köszöntjük itt ebben a régi körben. És akkor ezzel a 14-es napi rendi pont következik a bizottság 2007. évi mentesítése. Az illetékes előadó Odi úr, köszöntjük Danuta Hübner biztos asszonyt, később még Potocsnik biztos úr is meg fog érkezni hozzánk. A számvevőszék részéről is üdvözlöm a két illetékes kollégát, Káljótera asszonyt és Noak urat. Köszönjük, hogy eljöttek, szeretettel üdvözöljük Önöket. Először megadnám a szót a számvevőszéknek, azaz Kárgyulájt asszonynak. Tessék parancsolni, öné a szó. Nagyon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági tagok, asszony, a számvevőszék éves jelentésének a kohéziós politika területére vonatkozó megállapításaira szeretnék kitérni. A strukturális alapok közül négy, illetve a kohéziós alap a téma 2007-ben 42 milliárd euró, illetve 30 6,9%-a a teljes EU költségvetésnek jelent meg ezen a területen. A számvevőszék megvizsgált az ellenőrzéseket a strukturális, illetve kohéziós alapterhére, és ezeknek a szabályosságát, valamint a közbenső kifizetéseknek 2007-ben. A az ellenőrző mechanizmusok vizsgálatát a tagállam és a Európai Bizottság szintjén is elvégezték. Ahogy önök is tudják, a tagállami ellenőrzési rendszerek célja az, hogy megakadályozzák a eh, hibákat a kifizetésekben a végső kedvezményezetteknek. A számvevőszék 16 operatív programot vizsgált meg az ellenőrzések szempontjából, és összességében 11-et ezek közül részben hatékonynak, 3-at nem hatékonynak, és 2-t hatékonynak, illetve eredményesnek ítélt. A fő gyöngeségek, hiányosságok az ellenőrzésben az irányító hatóságok részéről a napi nem hatékony ellenőrzések, illetve a kiadások realitásának a rossz ellenőrzése, a támogató bizonylatok és a beszerzés jogalkotási eljárásoknak a hiányosságai, valamint a hatóságok nem ismerték fel, hogy az irányító hatóságok a napi ellenőrzést nem foganatosították, vagy pedig nem történt kellő ellenőrzés az alacsonyabb szintű ellenőrző rendszerek működőképességét tekintve a megszüntető testületek esetében 16-ból 13-at ítéltek eredményesnek. A második kohéziós szintű ellenőrzések esetében a cél az, hogy a rossz hatékonyságú ellenőrzések problémát megoldják a tagállamokban, vagyis hogy az alacsonyabb szintű ellenőrző rendszereken átmennek a hibák, és nem sikerül őket kiszűrni. Két bizottsági ellenőrző mechanizmust kell ez megérteni, illetve kétféle szankció van, az egyik a felfüggesztés, valamint az általány szankciók és ezek nem egyéni projektekre vonatkoznak, hanem tagállami szinten. És a bizottság a tagállami hiányosságokat a számvevőszéki munka során tárja fel. 20 auditvizsgálatot ellenőriztek a kohéziós területen. Az esetek többségében az ellenőrzéseket megfelelően lebonyolították. A számvevőszék megállapított, hogy 2007-ben a bizottság saját éves beszámolója messze nagyobb veszélyeztetett összeget tüntet fel, mint 2006-ra. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság megállapításai sokkal inkább egybevágnak a számvevőszékével. A bizottsági tevékenységeknek az a célja, hogy a szabálytalan kiadásokat visszaköveteljék a tagállamoktól. Ezért elemzik és felülvizsgálják az eljárást. 2007-et tekintve a bizottság véleménye szerint nem tudták megfelelően bizonyítani, hogy a tagállami tevékenységek mind szabályosan lefolytak, illetve hogy egyeztetetten kerültek be a pénzügyi kimutatásokba. A számvevőszék megállapítja azt is, hogy 2008-ra ígérték ezeket a javításokat, illetve korrekciókat. Azonban nem a végcél az ellenőrzés, hanem a cél az, hogy megelőzzük a hibákat a kifizetésekben. Most szeretnék a számvevőszéki ellenőrzésekre rátérni az egyes ügyletek esetében. 180 közbenső visszatérítéseket ellenőrzött a bíróság 2007-ben, illetve a számvevőszék, és ezeknek 46%-a, a projektek 46%-ában nem talált a számvevőszék hibát. Megfelelő volt a visszatérítés, és nem történt megfelelőségi hiba sem. 2006-ban ez az arány 31% volt. Ami pedig az emogát illeti, nagyon komoly megfelelősége, illetve jogosultsági hibák voltak. Az ESZA esetében pedig a, a, az ERDF esetében ezeknek a megállapítások alap, az alapján a számbevőszék a tavalyi évre kiszámította a teljes visszatérítési arányt. Ez az az arány, amit nem kellett volna visszatéríteni, és az alsó határt a számvevőszék 11%-ban állapította meg. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy 45%-ban biztos abban a számvevőszék, hogy 11 százalékos vagy magasabb a hiba arány. És a meg, megfelelőségi hibák azok nem számszerűsíthetők bizonyos esetekben, ezek kikerültek el a számításokból. Tehát a 11 százalék az a számszerűsíthető ö, jogosultság, illetve pontatlansági hibáknak az aránya. Most pedig a szokásos emlékeztetőt mondanám el. Nem egyszerű választ adni arra a kérdésre, hogy a pénz elveszette csak annyi világos, hogy miközben elköltötték ezeket a forrásokat, szabálytalanságok történtek. És valószínűtlen valójában, hogy a végső kedvezményezettől visszakövetelhető a pénz. Valószínűbb, hogy a tagállamok a nem megfelelően visszatérített projekteket az újak terhére érvényesítik. És most a 2000 és 2006 közötti programok zárásához közeledünk. Ez egy létfontosságú fázis a strukturális alapok végrehajtása szempontjából. Végül röviden a számvevőszék ajánlásait szeretném ismertetni. Mint minden Más esetben, amikor számos hibát találunk, akkor automatikusan következik az ajánlás, hogy a irányítási és az ellenőrzési modell megfelelő működését biztosítani kell. És az éves beszámolóban szerepel is, hogy a vizsgálati költségek magasabbak lehetnek. És összességében nem csak a bizottságnak, hanem a tagállamnak és a kedvezményezeteknek is többe fog ez kerülni. A számvevőszék ajánlása a következő, és most a bizottság költségvetési eh, reformjára vonatkozó közleményéből idézek, azt javasolja a számvevőszék, hogy a politikai hatóságok eh, célszerű módon készüljenek fel az átfogó EU költségvetés felülvizsgálata keretében a radikális változásokra a jövőben a kiadási programokat tekintve. Köszönöm szépen! Közben Kágyul asszony, köszönöm ezt a rendkívül pontos, precíz összefoglalót ilyen rövid idő alatt, és mi ebből képviselők azt gondolom, hogy tanulhatnánk is. Köszönöm még egyszer. Biztos asszony, önél szó, Hübner asszony. Elnök úr, igen, tisztelt képviselő urak és hölgyek, számvevőszék tagjai, hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor azzal kezdem, hogy köszönetet mondok Kájulát asszonynak ezért a fair és kiegyensúlyozott bemutatóért a számvevőszék jelentéséről. A számvevőszék elismeri a haladást, de azt is világossá teszi, hogy ez nem tükröződik a hiba arány jelentős csökkenésében.

Tehát fontos felelősség a költségvetés nagyon szigorú kezelése. Tavaly februárban elfogadtunk egy cselekvési tervet, amelynek a célja a szigorúbb ellenőrzés. Elvállaltuk ezt a politikai kötelezettségvállalást. Nagyon világos üzenetet kaptunk az önök bizottságától a 2006. évi mentesítéssel kapcsolatosan, hogy mindenképpen ragaszkodnának ahhoz, hogy alacsonyabb legyen a hiba ráta. Szeretnénk vállalni ezt a felelősséget. A február 20 23-án kaptuk meg a jelentést, és itt 37 lépésre került sor, és itt igazán szigorú politikát kívánunk folytatni. Három példával illusztrálnám, 2008-ban 10 határozatot fogadtunk el a kifizetések formális felfüggesztésével kapcsolatosan, ugyanis gyenge pontokat észleltünk a kifizetési rendszerben. Ezt követően már csak egy felfüggesztésre került sor. A pénzügyi korrekciókat illető illetően 26 határozatot hozott a bizottság, és a korrekció 2008-ban az alapoknál egyetlen milliárd, és ez 9 vennék 95-ben 1,5 milliárd eurót tett ki, és ez egy ötszörös növekedés a 2007-es évhez viszonyítva. Most van előkészülőben a 2,8 milliárd euró folyamatosan ellenőrizzük a fejlődést, megnézzük, hogy miket tárt fel a számvevőszék és az OLAF. A 80 a korrekcióknak az a bizottsági ellenőrzés eredményre, és ma most elsősorban a 2007-es évre koncentrálunk. A számvevőszék jelentése bizonyos pozitív hírekkel is szolgál, jobb az általános érték értékelés az ellenőrző rendszert illetően, mint bármikor ezelőtt, mind a bizottság, mind a tagállami rendszer sárga értékelést kapott, ez részben hatékony, tehát nem piros színű már. Jelentős a javulás a menedzsment rendszerben és az ellenőrző rendszerben a programoknál, és ahogyan Kalulajte asszony elmondta, 16 vizsgált programból csak három esetben volt az eredmény kis, kevéssé hatékony, és korábban lényegesen nagyobb volt ez az arány. Jobb az eredmény a projektek százalékát vizsgálva, és itt 15 százalékos a változás 2007-hez képest. Az éves jelentésben kiderül, hogy nincs jelentős különbség a bizottság és a számvevőszék között az értékelést illetően. Tehát az irány helyes. Ez azt jelzi, hogy a bizottság részéről tett erőfeszítések az elmúlt években, az akciótervek, az auditok terén kezdik meghozni a gyümölcsüket. De aláhúzom még egyszer, hogy a 11%-os hiba arány még mindig túlságosan magas Nos, a bizottság hogyan próbálja a jövőben biztosítani, hogy a rendszer javuljon, és ez láthatóan alacsonyabb hiba százalékot eredményezen. Öt lépésről szeretnék szólni, amit tervezünk. Először próbálunk továbbra is szigorúan fellépni a felfüggesztés terén, és ez talán motiválni fogja a tagállamokat abban, hogy hatékony ellenőrzést végezzenek. Másodszorban szeretnénk szigorú ellenőrzést biztosítani a 2007-2013-as pénzügyi terv teljes megvalósítását, sokára szigorúbb folyamatokat szeretnénk a programok esetén érvényesíteni, biztosítani, hogy a tagállamok igenis teljesítsék a kötelezettségüket. Új iránymutatásokat is ki fogunk dolgozni 2008-ra vonatkozóan. Be fogunk számolni márciusban ismét a költségvetési hatóságokban a 2008-as éves összefoglalókról. Biztosíthatom önöket, hogy a bizottság aktív munkát folytat közösen a tagállamokkal, akik egyetértettek abban, hogy benyújtják a nemzeti nyilatkozatokat. Ez a kötelezettségvállalás a tagállamok részéről alapvetően előbbre viheti a jobb igazgatás ügyét. Egyszerűsíteni szeretnénk általános a megegyezés és az egyetértés, hogy túlságosan komplexek a szabályok, ez is egyik oka a magas hiba aránynak. Egy szakértői munkacsoportot szeretnénk létrehozni, amely célja, hogy megvizsgálja, hogy milyen egyszerűsítési lehetőségek vannak még de hadd mondjam világosan, hogy a bizottság minden olyan változtatásnak ellenáll, amely gyengíteni az ellenőrzési rendszert. Végül pedig a elfogadható hibakockázat. Ez egy nagyon fontos kérdés a mi területünkön két okból. Ez egy olyan politika terület, ahol nagyon nagy az immanens kockázat, ugyanis itt hosszú távú fejlesztésről van szó, és nagyon sokféle tevékenységről, helyi szinten, regionális szinten, és ez egy többéves politika, az ellenőrzés és a kiadások az több éven keresztül zajlik, és az éves értékelés és az éves hibaráta az valószínűleg magasabb, mint a programok végén. Folyamatosan nyomon követjük Folyamatosan nyomon követjük, de rögtön össze is foglalom a mondandómat, elnök úr. A kohéziós politika kulcsfontosságú terület az Európai Unióban, ezt hangsúlyozni kell. Meghatározó szerepet játszik a gazdasági fejlesztésben, és ezért szeretnénk erősíteni az ellenőrzést, csökkenteni a hiba rátát. És a 2007-es számvevőszéki jelentés bátorító jelzéseket ad az előrehaladást illetően, és mi támogatjuk a kokobut, amely szintén fontos lépéseket tett. A cselekvési terv megvalósítása pozitív eredményeket hoz, és biztosíthatom önöket, hogy a jövőben is így fogunk eljárni. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. És mielőtt megkapja a szöveg szerzője a szót, elmondanám, hogy nagyon örülök annak, hogy az alelnöke a regionális bizottságnak is itt van Ulrich kolléga, és a szocialista frakció koordinátora, Krél asszony is. Ettől az egész vita hát érdemibbé válik az önök jelenlét által. Most, ahogy akkor megegyeztünk, Rudi úr kap szót, aki a fő jelentéstevő az úgynevezett pingpong rendszerben. Köszönöm szépen, elnök úr, és Első szavaimmal szeretnék köszönetet mondani biztos asszonynak az iménti magyarázatért, illetve kifejtését szeretném megköszönni Kali Zsület asszonynak is az a jelentésének a bemutatását, amelyről most eszmét cserélhetünk. Az egyik barátom mondta ezzel kapcsolatban, a Potocsnik biztos úr, akinek a kabinetje felé elnézést kérek, a tagállamokkal való egyeztetés során merültek fel ezek a szempontok. Tehát egyrészt a szakpolitikák összességében, amelyeknek a felmentményéről, illetve mentesítéséről beszélünk, elmondhatjuk, hogy az Unió második legnagyobb szakpolitikai terület ez. Tehát, <clears throat> hogyan sikerült végrehajtani ezt a programot. A kifizetések számát szerettem volna, nem az összeget megtudni. Most várja a választ? Igen. Akkor általánosságban annyit mondhatok, hogy az Európai Bizottság átlagol eh, három közbenső kifizetést vesz figyelembe programonként évente, tehát ez 1600 kifizetést jelent körülbelül, és ezek a kifizetések a visszatérítéseket jelentik a folyamatban lévő projektek esetében, és annyit mondhatok, hogy nem tudjuk a pontos számot, ezt lehetetlen lenne megmondani, de az ERFA esetében úgy ítéljük meg, hogy a teljes szám 700 ezer az évre vetítve. És hogyha a projekteknek a méretét tekintetbe veszük, itt sokkal kisebb programokról van szó, a foglalkoztatási főigazgatóság tudhatja erre a részletes választ. Jól értettem. Amit mondott, tehát évente 700 ezer kifizetésről van szó. If you allow me Engedje meg, hogy Mártin igazgató úrnak adjam át a szót, aki a részletekre válaszol. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság a közbenső kifizetéseket programonként foganatosítja a tagállamok felé. Tehát ahogy biztos asszony elmondta, átlagban három kifizetési igényt kaptunk programonként közbenső kifizetésre évente. És mivel 500 45 program volt a struktúrális alapok keretében. Ebből adódik, hogy ezt hárommal felszorozva 1650 kifizetés történt egy évben. És ezek persze a programokra, illetve projektekre vonatkoznak, és az egyes projekteknek a szintjén a tagállamok teljesítik a kifizetéseket. Ezért nem rendelkezik a bizottság ezekkel a részletadatokkal, mert a tagállami szinten történik ez a program keretében. De a becslésünk szerint az ERFA-ra körülbelül 700 ezer projekt jut összességében. Tehát egy tetszőleges évben ebből nyitott, illetve folyamatban lévő ennek a fele körülbelül, és összességében tehát egy 500 ezer körüli számról beszélhetünk, és közbenső visszatérítések pedig jóval több mint egy millió projektet érintenek. Köszönöm szépen igazgató úr. Tehát önök fizetnek a tagállamok felé, és a tagállamok intézik el a részlet kifizetéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy közösen gazdálkodnak irányítják a kifizetéseket. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 180 kifizetés, ezzel kapcsolatban nyilvánítunk véleményt, és hát ez azt jelenti, hogy összességében 700 ezer ilyen kifizetést kell ellenőrizni a számvevőszéknek. Engedje meg, hogy technikai, szakmai választ adjak erre. A számvevőszék esetében a minta mérete 180, ezt két szintben vizsgáljuk. És ahhoz, hogy biztosak lehessünk, illetve bizonyítottnak tekintessük azt, hogy nulla a hiba százalék a 180-as mintában, a számvevőszék ennek teljesült esetén nyilván itt pozitív véleményt, és nyilatkozik, hogy hibamentes volt a minta. Ennyit tehát a minta méretéről. Ami pedig a szakmai szempontot illeti, hogyha az előző tapasztalatok arra mutatnak, hogy várhatóan negatív lesz az eredmény, akkor jóval nagyobb statisztikailag releváns mintavételt végzünk, hogy valóban meg tudjuk megbízható módon állapítani, hogy hibamentese a 180 180-as minta esetében 98%-os biztonsággal jelenthetjük ki, hogy 98, eh, eh, pontosabban, hogy 2007-ben hibamentes volt a minta. Ez megfelel a nemzetközi normáknak. Köszönöm. Merci, euh, merci, madame. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék a, az eljárásra visszatérni. A negyedéves beszámolóban, amit biztos asszony bemutatott számunkra, ami a 12%-os hibarányt illeti 2006-os évre, és e, a 11%-ot a következő évre. Erről kérdezem, hogy a cselekvési terv hatékonyságáról mi a véleménye, illetve hogyan tehető hatékonyabbá, és mi a személyes érzése, véleménye arról, hogy hogyan becsülhető jól becsülte a számbevőszék, ez a 11% pontos-e? Hogyan érzi személyesen, mi a véleménye erről? Egyetért a számbevőszék megállapításával, hogy a 700 ezerből 180-at kiválasztva helyese a minta. Uh, a bizottság, ahogy el is hangzott, elhiszi, hogy 11%-os ez a hibarány, és éppen ezért akarjuk ezt ledolgozni. Ezért fogadtuk el azt a cselekvési tervet, amelyről beszéltem, és amelynek konkrét célja van, és számos intézkedést fogalmaz meg, amely által ezt a hiba százalékot reméljük csökkenteni. A bevezetőmben is elmondtam ezt, és a cselekvés terv már is eredményeket látszik hozni, úgy néz ki, hogy sikerül a stratégiai célunk irányába elmozdulni. Ugyanakkor ma, ebben a pillanatban már tudjuk a hiba típusokat is, és most már jobban tudjuk fókuszálni erőfeszítéseinket ezek kiküszöbölésére. Sok eljárás beli hiba van, helyi szinten, tagállamokban, és Számos szakmai tájékoztatót szerveztünk arra vonatkozóan, hogy ez hogy működik, és hogy a tagállamok szakértőit jobban bevonjuk, illetve hát velük megértessük, hogy, és itt ideértem a helyi és a regionális szintet is, hogy ezek hogy működnek ezek a programok. Azt javasoltuk a tagállamoknak továbbá, hogy a pénzügyi korrekciók hasonló szintjét érjék el, vagy hát legalább a bizottsági szintet a saját ellenőrzéseik során. És egyetértünk a számvevőszékkel is abban is, hogy a fő ö, tevékenységi területünk a napi ellenőrzés szintjén van, és éppen ezért a cselekvési tervünket erre ö, kihegyezve fogalmaztuk meg és már terveztünk is olyan management auditokat, illetve továbbképzéseket, amelyek ennek a célnak az elérését hát tűzték ki. A helyi hatóságokkal Bösúr is említette, több ilyen közös szakmai fórumot bonyolítottunk le. A hibákhoz tartozik például még a projektfinanszírozás feltételeinek megállapítása tagállami szinten. Tény, a, a 180 projektből, amelyeket, amelyet a számvevőszék ellenőrzött, mintegy csak két esetben, mintegy két esetben derül csak ki, hogy tudatos csalásról lehet szó, és ez ugye 0,01 százaléka a strukturális kiadásoknak. Tehát ez a feltételezhető, gyanítható, konkrét csalás aránya. És ez csak a feltételezés, lehet, hogy a valóságban ennél valamivel jobb a helyzet. Tehát a cselekvési terv, ahogy elmondtam, a különböző hibaforrásokra most már fókuszáltan, ki van hegyezve, és úgy néz ki, hogy sikerül a tagállamokat rávennünk arra, hogy a saját ilyen irányú tevékenységüket is megerősítsék és elmélyítsék. Meggyőződésem, hogy sikerül majd csökkenteni ezt a hiba százalékot ezen intézkedésekkel. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor a válaszából talán azt következtethetem, hogy ön sem tekinti 11%-ot elfogadható aránynak, ez túl magasnak érzi, de de hát akkor ebből azt következtetem, hogy ön egyetért ezzel a megalapítással, hogy tényleg ekkora a arány, és hogy ez magas. Minden korábbi erőfeszítés ellenére, amelyet a bizottság eddig tett. Levonta a következtetést ebből, illetve azt is, hogy a csalás aránya nagyon alacsony. Ezt a számvevőszék elnök által nekünk benyújtott jelentés is leszögezi. Az éves összefoglalóban 2006-ban, és üdvözlöm itt a mentesítés előadóját, Jörgensen kollégát, aki tavaly foglalkozott ezzel, a parlament azt kérte, hogy minden éves zárás, az éves zárások minősége emelkedjék is, ez nem történt meg a múltban. Tervezi-e, hogy ebben az ügyben is előrelép, ugyanis ezek az éves összefoglalók nagyon hasznosak, hozzáadott értéket képviselnek, ugyanakkor egyre rosszabb eredményeket mutatnak, egyre rosszabb felhasználási hatékonyság. Sorry, we have been working... A tagállamokkal együttműködünk, az utóbbi két évben pedig szorosan együttműködtünk annak érdekében, hogy az éves beszámolók pontosak legyenek, és tavaly volt az első eredménye ennek. Ugyanakkor új iránymutatásokat is kibocsátottunk tavaly decemberben az éves beszámolók minőségének a javítása érdekében, tehát tettünk intézkedést a tagállami beszámolók minőségének javítására és van visszajelzésünk is, hogy az új rendszer hasznosabb mind a tagállamoknak, mind nekünk, sőt önöknek és a számvevőszéknek is használhatóbb anyagot ad a kezébe. 2007-ben, amikor arra akartuk rákényszeríteni a tagállamokat, hogy lépjenek ebben az ügyben, először nagyon negatívan reagáltak a tanács határozattal, rámutatott, hogy a költségvetési szabályzat 2006 2000 és 2006 között nem ö, biztosított elég ösztönzőt ahhoz, hogy az éves beszámolók minőségét javítsák, de azóta a bizottság nagyon sok mindent tett ennek az érdekében. Ö, megszabtuk az éves beszámolók ö, minimál ö, tehát minimál elvárásokat az éves beszámolókkal szemben, és arra ö, próbáljuk rászorítani a tagállamokat, hogy sokkal részletezőbb, sokkal ellenzőbb beszámolókat nyújtsanak be, mint korábban. És tárják föl ö, az ellenőrzések ö, körülményeit is, motivációját is, és ez az újonnan átdolgozott iránymutatás azt is elvárja a tagállamoktól, hogy, ahogy mondtam, az elemzésre, az összegzésre is nagy hangsúlyt fejezzenek, hogy az összhangban legyen a DAS követelményeivel. A bizottság tehát a tagállamokat folyamatosan ösztönzi arra, hogy az éves beszámolókat javítsák, ne egyszerűen összedobálják az információt egy anyagba. Dirkámer igazgató úr személy szerint is többször járt a tagállamokban, hogy hát hangsúlyt adjon ennek a kérésünknek. Tehát nem egyszerűen az amúgy is hozzáférhető információk összedobálását várjuk a tagállamoktól, hanem mélyreható elemzést várunk arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen alapon ellenőrizték, ele, milyen ö, veszélyeket tártak föl, milyen intézkedéseket tettek, és mennyire megbízható a saját beszámolójuk, erről is adjanak információt. Tehát szerintem jó úton járunk, most a tagállamoknál van a labda, hogy tényleg javítsák, és számunkra hasznosabbá, értelmezhetőbbé tegyék az éves jelentéseiket. Köszönöm szépen, biztos asszony. Konkrétabban a jelenlegi egyes tagállamokban mutatkozó válsághelyzettel kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogy a 2007-es összefoglaló jelentés, amelyet a bizottság írt, és amely nagyon hasonlít a 2006-osra, hogy ezzel kapcsolatban a a regionális fejlesztési alappal és a regionális politikával kapcsolatban általában a főigazgató tíz tagállam számára létrehozta a megígért alapot, a tartalék alapot, tehát visszafogotta valamit az alapokból, hogy ilyen tartalék alap jöhessen létre. Ugye 2007-ben ez volt a kérdés, 2008-ban most a tagállami közigazgatási rendszereknek kell ezzel foglalkoznia. Amennyire ön ezt tudja, és a számvevőszék is ö, itt is van hát tevékenységi kényszer, és nagyon aggaszt minket, hogy ez megvalósul-e. Ugyanis meglehetősen középszerűen működnek egyes közigazgatások, nem eléggé minőségiek. Átadom a szót, ha elnök úr megengedi kollégámnak, ő tud erre válaszolni. Köszönöm. Először is. A, az ellenőrzések, amelyeket alkalmazni szoktunk a cselekvési terven belül, illetve fogunk, az az úgynevezett push and pull stratégiára épül. A pull oldalon azt láttuk az utóbbi két évben, ugye, hogy tájékoztatni kell a tagállamokat pontosan arról, hogy mit is várunk tőlük jogalkotási szempontból is, és hogy el kell nekik magyarázni, hogy ezek az elvárások hogyan ültethetők át a gyakorlatba. Ami a push oldalt illeti, pedig megváltoztattuk a megközelítésünket 2007-ben, a tavalyi viták eredményeképpen, és a felfüggesztés terén, ahogy elmondta a biztos asszony is, keményebbek lettünk, sokkal gyorsabban és keményebben reagálunk, mint korábban. Ez már is látható a 2008-as felfüggesztések számában. Ami pedig a saját auditunkat illeti, megpróbáljuk azt úgy ö, kialakítani, hogy a, hogy a Management Authority viselje a legnagyobb felelősséget. A különböző információk alapján korábbi auditok eredményeképpen és a számbőszéki jelentésekből következtethetően rájöttünk arra, hogy elsősorban azokon a pontokon kell beavatkozni, ahol a legmagasabb a kockázat. És ez a megerősített 2008-as stratégia a hiba százalék tekintetében még nem tudjuk, hogy eredményt hozott-e, de a 2006-os időszak szabályával összevetve ez biztos, hogy ez sokkal szigorúbb, és biztos vagyok abban, hogy látni fogunk javulást. A programok zárásakor, ugye ezek még csak most kezdődnek, és megígérem, hogy bemutatjuk majd a parlamentnek az időközbeni kockázatfelmérés alapján mondható hiba százalék arányokat és hosszú távú becsléseinket arra vonatkozóan, hogy az immanens kockázat csökkene a korábbi átlaghoz képest, a jelenlegi átlaghoz képest. Ami a 2007-2013-as időszakot illeti, reméljük, hogy ettől a szigorúbb hozzáállásunktól és a jobb szabályozástól ö, fakadóan, volt fakadóan ö, folyamatosan javulni fognak a mutatók 2013-ig, és a kifizetések ö, nagy részére igaz lesz ez a javulás. Legalábbis nekünk hát ezek a mérőszámok, ez alapján tudjuk majd megmutatni, bemutatni és mi is látni, hogy mennyire volt hatékony az intézkedés. Még két dolgot szeretnék elmondani arra vonatkozóan, hogy mit tettünk a helyzet javítása érdekében a tagállamok szintjén. A bizottság megpróbálta azon tagállamok számát növelni, amelyekkel ö, bizonyossági ö, szerződést kötöttünk, Portugália, Szlovénia, Dánia és Ciprus is most már ezen országok közé tartozik, és reméljük, hogy, hogy Dániával ez lezárul, és Angliával még megtörténik ennek a szerződésnek az aláírása. Ez is általában véve javítja majd az audit hatékonyságát, és, és kiterjeszti a benchmarking eljárások hatáskörét és azon tagállamok is, amelyek nem kívánnak ilyen szerződést velünk aláírni, azok is talán egyre jobban átveszik majd ezeket a módszereket. Most a 2006-os időszak programjai lezárás alatt vannak, vagy hát már lezárultak, de az új időszak programjaira vonatkozóan már igyekeztük a jogalkotásba is bevenni ezeket az új szempontokat, és ennek lesz hatása. A második megjegyzésem hogy milyen kezdeményezéssel éltünk még, az iránymutatásokon kívül, a, a képzéseken kívül. 2007-ben már elkezdtünk 13 tehát már a, a hosszú költségvetési időszak előtt elkezdtünk az ellenőrzésekre vonatkozó iránymutatásokat megfogalmazni az ellenőrző hatóságok felé, arra vonatkozóan, hogy milyen megfelelőségi szempontokat kell érvényesíteniük, és milyen sampling eljárásokat kövessenek, és milyen általány értékeket fogadjanak el az administratív kiadásokra, és a Social Plus keretében milyen első szintű ellenőrzéseket hajtsanak végre. 500-an vettek ebben részt, és a tagállamok érdeklődtek a e kezdeményezés iránt, örömmel vettek részt ebben a programban, maguk is törekszenek arra, hogy javítsák saját ellenőrzésük hatékonyságát. Tehát nem csak egy rájuk rót feladatnak tekintették ezt a dolgot, hanem velünk együtt gondolkodnak. a jobbítás érdekében ami a ami a nem megfelelő kifizetéseket, illetve a hibákat illeti, sikerült-e visszakövetelni a kedvezményezettektől, illetve a tagállamtól, mert itt kockázat merül fel, két e, ízben jelenik ez meg. Egyrészt a tagállami költségvetésben, másrészt pedig a tagállami visszatérítésekben, amikor megkapják az egyéni kedvezményezettek. Mi a vélemény erről? Elkezdem, és majd kérem a kollégákat, hogy egészítsük ki, amit mondok. Ahogy önök is tudják, a mi rendszerünkben vannak fő intézkedések, ez a felfüggesztés és a pénzügyi korrekció. Ezekkel próbáljuk a közösség költségvetését védeni de van egyéb ösztönző eszköz is a kezünkben, amelyeket, amelyet tagállami szinten tudunk bevetni. 2008-ban az Európai Bizottság már az ERFA, a Szociális Alap és a Kohéziós Alap tekintetében is végrehajtott korrekciós intézkedéseket, a számvevőszék javaslatai, ajánlásai alapján, és összegszerűségében is megfoghatók már ezek az intézkedések. 2008-ban formálisan felfüggesztettük a finanszírozást 10 esetben, a kohéziós alap kifizetését például. Tehát a bizottság végzi a dolgát, de a tagállamoknak is van feladatuk. nekik is be kell hajtaniuk a kedvezményezettöktől a szabálytalanul felhasznált pénzeket, és ezt a tagállamok általában, bár végzik ezt a tevékenységet, de általában igyekeznek azért kedvezni is a kedvezményezetteknek, és ha csak hiba okozza a, a elszámolás inkorrektségét, akkor a tagállam segítően próbál beavat, találkozni, sőt gyakran nem is a végfelhasználó a hibás, hanem a rendszerben van a hiba. Tehát nem mindig fogható rá a vezményezettekre a hiba. Ezért ezekben az ügyekben a tagállamoknak kell lépniük. A saját rendszerük által elpazarolt pénzeket maguktól ugyanis nem tudják behajtani, nem akarják behajtani igyekszünk follow-up tevékenységgel és további ellenőrzésekkel persze azon lenni, hogy a felfüggesztett programok újra működhessenek, de ehhez egy szigorú follow-upon kell átmennie az adott felfüggesztett programnak. Kolléga úr, akar még valamit mondani? Nem. Köszönöm szépen, biztos asszony még mielőtt záró kérdést tennék fel, egész röviden az egyszerűsítésről szólnék a számvevőszék, megállapítva, hogy részben a hibák a komplexitásból erednek az európai rendelet miatt, amelyekhez még a tagállamok is hozzáadnak egy rétegnyi komplexitást. Mi a véleménye szerint a szükséges egyszerűsítés mértéke? És a számvevőszék, illetve a parlament maga is sürgeti ezt az egyszerűsítést. Uh, Igen, személyes meggyőződésem, és szerintem azoké is, akik a bizottságnál ezzel a témával foglalkoznak, a management résszel legalábbis, a struktúrális intézkedések menedzsmentjével, hogy, hogy a számvevőszéknek és a parlamentnek igaza van abban, hogy egyszerűsíteni kellene a szabályokat, és ez segíthet a kockázatok csökkentésében is, a hibák ö, csökkentésében is, de főleg abban segíthet, hogy az administratív terhei csökkennek a nemzeti hatóságoknak. A bizottságnál ezért arra törekedtünk már az utóbbi időben, hogy minden egyszerűsítési lehetőséget megragadjunk, illetve a tagállamokat is ösztönözzük erre, hogy a saját rendszereiket streamline-olják magyarul, hogy ne újabb szabályozásokkal bonyolítsák az amúgy is bonyolult rendszert, hanem sőt, még regionális szinten is történik ilyesmi, ö, hanem inkább egyszerűsítsék azt. Számos esetben sikerült a strukturális alapok felhasználását egyszerűsíteni, de biztos, hogy még egyszerűsíthető tovább a rendszer. Novemberben a bizottság úgy döntött, hogy a kohéziós politikát is bevonja ebbe a körbe, hogy akár a kohéziós politikával is a jelenlegi válsággal szemben fel tudjuk venni a harcot, és további egyszerűsítéseket javasoltunk <clears throat> az egész rendszer tekintetében, az alapok felhasználása tekintetében. Egyébként ezekről önök már tudnak, hiszen a Regi Bizottságnál jártam, és elmondtam, hogy milyen intézkedéseket tettünk a tanácsal együtt, hogyan módosítottuk a hatályos rendeleteket, és decemberben pedig a parlamenttel újraegyeztettünk, és ennek eredményeképpen azt reméljük, hogy március végéig minden kitűzött célunkat elérjük ezen a téren. Komoly egyszerűsítéseket, egyszerűsítéseken dolgozunk ebben a pillanatban is, főleg a regionális alap és bizonyos tekintetben a szociális alap vonatkozásában is. Most az a fő kihívásunk, amelyen szembesülünk, hogy, hogy ezeket az egyszerűsítési eljárásokat megértessük, főleg a kis és középméretű vállalkozásokkal, elsősorban a tagállamokkal, hogy tényleg át is ültessék a tagállamok ezeket az újdonságokat a napi gyakorlatba. Tehát tudjuk, hogy fontos az egyszerűsítés, és és a szemvevőszékkel is megvitattam már, hogy minden szem egyszerűsítés olyan azonban, hogy ne ássa alá a költségvetési ellenőrzési rendszer hatékonyságát, erre mindig odafigyelünk. Köszönöm szépen. Nincs további szakmai kérdésem. Általános érzéseimről akartam volna beszélni, de a kollégák kérdései után tenném ezt meg. Köszönöm szépen, Jörgenzen úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Hübner asszonynak is az elmondottakat. Úgy gondoltam, hogy könnyebb lesz a folyamat ebben az évben, mint tavaly. Sok esetben azonban inkább nehezebb, mint tavaly, ugyanis a reformok amelyekről döntöttek a parlament nyomása alatt, hogy megvalósítsák mindezt. Ez 2008-ban lesz majd igazán eredményes, akkor lesz látható és nem 2007-ben, úgyhogy most pedig erről beszélünk. Nos, ezt szerettem volna bevezetésképpen elmondani, és hát láttuk az eredményeket amelyek nem csak ma, hanem már korábban is bemutásra kerültek, és ezek nagyon pozitívak, különös tekintettel a pénzügyi korrekciókra és felfüggesztésekre összehasonlítva az előző évek eredményeivel nyilvánvaló, hogy a dolgok változtak, és hogy nagyon sok minden, amelyet önök végeznek, tényleg működik, működik a rendszer. Mint már elmondtam, nagyon nehéz világos következtetéseket levonni ma, még akkor is, ha látjuk, hogy az irány helyes, továbbra is óvatosaknak kell lennünk, és várni, hogy mi lesz jövőre, az elkövetkező években hogyan alakulnak majd ezek a dolgok, ugyanis itt egy folyamatról van szó, és amit most megvalósítanak, azok közül sok minden még nem értékelhető, illetve még nem mutatja az eredményeket. Néhány kérdésem azonban lenne most is. Először is a tavaly az volt a benyomásom, hogy a folyamat közepén, amikor ezeket a szerződéseket véglegesítették a legtöbb országgal, most úgy tűnik, hogy csak néhány ország esetében történt ez meg. El tudná mondani, hogy jelenleg mi a helyzet ezekkel a szerződésekkel? A második kérdésem az információ szerzés a kedvezményezettől. Ahogy hallom, ma úgy beszélt, ez egy picit úgy hangzott, mintha nem lenne teljes áttekintésük, és mintha nem lehetne hozzáférni a kedvezményezettekhez. Hát nem tudom, hogy milyen esélye van annak, hogy ez megtörténjen. Jó sok projektről van szó, ezt tudom, de hát ahogyan kiderül a pénzügyi szabályozásból, fontos, hogy ezek az információk is rendelkezésre álljanak. Köszönöm szépen. Igen, hogyha a bizalomról szóló nyilatkozatokról szólnék először. Soha nem voltunk olyan közel a, a nyilatkozatok aláírásához, mint most, és már aláírtuk ezt, a bizalmassági szerződést tavaly a kohéziós alapokkal kapcsolatban, és hát összességében nem tudok mindent elmondani, de Ausztria, Wales, Dánia, Portugália, Szlovénia, Észtország, Ciprus és Anglia hamarosan. Tehát itt tartunk jelenleg, és mint mondtam, ez 2006-ig tartó időszakra vonatkozik, ugyanis a következő időszakra már ezeket a feltételeket beépítettük a szabályzatba. Tehát így néz ki jelenleg a helyzet a nyilatkozatokat illetően, ami pedig a végfelhasználók, a kezdvezményezetteket illetét valami félértés van. Persze a transzparencia az nagyon meghatározó, és ezt a kezdeményezést mi tettük 2007-2013-ra vonatkozóan, és minden tagállamot arra kértünk, hogy nyissa meg a nemzeti weboldalt, és azon tüntesse fel a kedvezményezettek listáját, és a bizottság pedig biztosítja a kapcsolatot, a linket a mi weboldalunkról a tagállamokéra. A az adatvédelem és a nemzeti jogi keretek különbözőek, de ezt tehát még meg kell nézni a transzparencia kezdeményezés keretében. Azon kívül a Digi Regio val is megvan ez a link, és a tagállamok weboldalán és a régiókén is, hát látható ez, ahol az információ megjelenik, és mi igenis szeretnénk elősegíteni, hogy ismerjék meg ezeket a weboldalakat, találják meg, és elmondhatom, hogy a tagállamok nagy többsége meg is jelentette az ilyen jellegű információkat. Van néhány kivétel, azt hiszem két ország nem tette ezt még meg, néhány nappal ezelőtt legalábbis ez volt a helyzet, és bizonyos régiók is elmulasztották még ezeknek az információknak a biztosítását, de felszólítjuk őket, hogy pótolják ezt a hiányt, és bízom benne, hogy hamarosan minden kedvezményezett neve listája rendelkezésre áll 2007-2013-ra vonatkozóan pedig biztosan. A, ezt kiegészítve egy kis follow-up, mi tényleg jó lenne, hogyha lenne egy, egy vizsgálat, és nekem mi végeztünk is ilyet, és itt különbözőek az adatok, úgyhogy jó, hogyha megvan a link, az összekapcsolás. Ahhoz, hogy a közvélemény használni tudja ezeket az információkat, egyfajta standardra van szükség, és hogy össze tudják hasonlítani az adatokat országonként. Talán tudna néhány szót szólni arról, hogy mit terveznek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ugye a bizottság már néhány éve is javasolta ezt ha nem is most, de talán írásban később el tudná mondani nekünk, hogy mely országok azok, amelyek még nem biztosították az információkat, illetve a kívánt linkeket a weboldalon. Köszönöm, hogy írásban is elköthetjük ezt. A következőt szeretném mondani. A szabályozásban van egy minimális standard a tagállamok számára, amelyet tiszteletben kell tartaniuk, amikor ezt a listát összeállítják a kedvezményezettekről. A szolgálatok nagyon egyértelmű munkát végeztek az elmúlt két évben. Bátorítottuk a tagállamokat, hogy lépjenek túl ezen a minimális információn, adjanak több információt, és bátorítjuk is a tagállamokat, a találkozókon és a programmal kapcsolatos tárgyalásokon, hogy nagyobb legyen az átláthatóság a projektekben, és a politika is láthatóbbá váljon a polgárok számára. Hangsúlyozni szeretném, és ez segíthet ebben a kontextusban, hogy a 2007-13-as szabályozásban sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk a kommunikációra minden programban megvan az a követelmény, hogy készüljenek készüljön információs stratégia, kommunikációs stratégia, információs tevékenységet kell folytatni minden évben, tehát össze kell kapcsolni ezt, nagyobb láthatóság, kommunikáció, és ez egyben nagyobb érdeklődést is teremt a politika iránt, ugyanis mindenki megtudhatja, hogy kinek a javát szolgálhatja ez, kik a, a kedvezményezértek, és ez része is a bizottság kezdeményezésének, hogy ezt a listát meg kell jelentetni, és ez összekapcsolva egymással megerősíti, erősítik a transzparenciát és a kommunikációt sikerét. Hogy milyen további tervek vannak? Hát a napi munkánk során biztosítjuk, illetve bátorítjuk, emlékeztetjük a tagállamokat, hogy milyen fontos a jobb információ minőség. Még ezt nem vitattuk meg, de biztos vagyok abban, hogy hamarosan meg lesz az első értékelés arról, hogy hogyan állnak a dolgok, le fogjuk vonni a következtetéseinket, és hát majd meglátjuk, hogy milyen további lépésekre lehet szükség, de a kommunikációs felelősök találkozóján van egy ilyen network, minden programnak van egy kommunikációs felelőse, és hát ezeket természetesen konzultációkat folytat láttunk, és megnézzük, hogy hogyan valósul meg a transzparencia követelménye. Nem tudom, hogy a kollégák akarnak-e valamit hozzátenni ehhez, nem? Tehát, de, igen? Csak hogy aláhúzzam, amit a biztos asszony mondott, mi mindenek előtt azon voltunk az elmúlt évben, 2007 második felében, hogy a tagállamokat, régiókat rábírjuk arra, hogy a számokat jelentessék meg ez nagyon komoly erőfeszítéseket tett szükségessé, és még nem vagyunk száz százalékig kész ezzel, és majd meg fogjuk mondani, hogy melyek azok a régiók, amelyek még nem szolgáltattak adatokat, de az előrelépés jó, és majd az a következő kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani az információk jobb felhasználását, hasznosítását. Két dolgot kell megnézni és értékelni. Először is azt, hogy tehetünk-e valamit, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a számokat egy picit összehasonlítabbá tegyék, hogy strukturáltabb legyen ezeknek a bemutatása. Ez egyébként nem könnyű, jó nehéz, de meg kell csinálni. És a másik dolog, amit szeretnénk, az az, hogy a tagállamokat megkérjük, hogy saját érdekükben a számokon túlmenően, amelyek ugye összehasonlíthatók kell, hogy legyenek, a számokon túl kvalitatív, minőségi információval is szolgáljanak azokról a projektekről, amelyeket elvégeztek. És most még Gressle asszony, Mulder úr, Ayala asszony, de Blázió úr, Lobcseva és Krél asszony szerepelnek a hozzászólók listáján. Még két további is lesz, ugye? Két további hozzászólás. Hát akkor kérem, hogy konkrétan tegyék fel a kérdéseiket, hogy gazdálkodjunk az idővel. Greszle asszony, nagyon szépen köszönöm azzal kapcsolatban, amit a főigazgató elmondott. Azt gondolom, hogy a parlament szavazott arról, hogy egységesíteni kell az adatok nyilvánosságra hozatalát, és ezt a költségvetési igazgatóság utasította el, tehát mi sokkal tovább léptünk, és az életünk sokkal egyszerűbb lenne, hogy ezt elfogadták volna ezt a javaslatot. Ennyit a múltról, ami azonban ma itt van előttünk, ez lényegesen jobb, és azt hiszem, hogy reménykeltő hogy mi mindent lehetne még végezni. Az írásbeli válaszok nagyon érdekesek. Itt van egy statisztika, az országokról, és ezt először kaptuk meg ezt a statisztikát ebben a formában, legalábbis nem tudok arról, hogy ez már volt korábban is, úgyhogy köszönöm. És ami pedig a name and shame, tehát mondjuk meg, hogy ki az, akiről szó van, kiszégyelni magát. Hát Spanyolország 50%-on túl felelős a pénzügyi korrekciókért. Az első kérdésem éppen azért, hogy, hogy milyen speciális intézkedéseket terveznek Spanyolországgal kapcsolatban. Van még Görögország is, amely agrár területen kap sok kritikát. Itt világos üzenetek voltak, és mit terveznek most Spanyolországgal kapcsolatosan? soll ich weiterfragen? Also, ähm, ich dachte ich kriege auch eine antwort wie der kollege jürgensen. Aztán szeretnék még két dolgot megemlíteni. Ähm, Folyamatosan azt kértük, hogy azok, akik a problémát okozzák, más bánásmódban részesüljenek, mint a többiek. És a számokból kiderül, hogy itt Spanyolország áll az élen, aztán jön Olaszország, a szociális alapnál Tudom, hogy ez nem az önök hatásköre, és aztán itt van még az Egyesült Királyság. Tehát ez az a három ország együttesen, amely 90%-ban felelős a hiba rátáért, illetve a pénzügyi korrekciókért. Tehát a kérdés az lenne, hogy nem lehetne egyfajta rangsort felállítani, hogy felhívjuk a figyelmet mindenre, mert azt hiszem, hogy a tagállamok mind megszenvedik, hogyha azokat ugyanúgy kezelik, mint azokat, akik azért mégiscsak szörnyű dolgokkal tűnnek fel. Tehát mit kezdenek Spanyolországgal, és mi a helyzet a, a sorrendel, és meddig számíthatunk, mikorra számolhatunk ezzel. Aztán láttuk a előcsatlakozási segélynél, hogy nagyon sok probléma merült fel Bulgáriával kapcsolatosan, kicsit kevesebb Románia esetében, Mindkét ország most már belenő úgymond a strukturális alapba. Jó lenne hallani, hogy milyen előzetes intézkedéseket tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezeket az országokat olyan helyzetbe hozza, hogy képesek legyenek ezeket a hatalmas összegeket korrekt módon felhasználni, tehát ne állandóan jelentkezzenek ezek a problémák, hogy folyamatosan szigorúbban kell fellépni. Az utolsó megjegyzésem, jelenleg a strukturális alappal kapcsolatos rendeletek módosításra kerülnek és azt kérdezem, hogy milyen hatása lenne ennek az Economic Recovery Plannek a hiba rátára. Belátható ez ma már, jó lenne látni, hogy a tervnek milyen hatása lesz a pénzügyi ellenőrzésre, melyek az erősségek, melyek a gyenge pontok, hol lehetnek problémák. Ezt jó lenne megnézni, úgy is fogunk ezzel foglalkozni. Jó lenne, ha már ma is látnánk erről, ha kapnánk erről információt. Köszönöm szépen. A, azzal kezdem, Nikolás Márk Martin, aztán az igazgató, Nikolász Martin kezdeni az igazgatóra, aztán én köszönöm szépen. Elnök úr, visszatérve az első kérdésre, amely Spanyolországgal kapcsolatos hogy picit több információval szolgáljak, hogy mit tervez a bizottság. Most én az kohéziós alapról beszélek, és az EFRE-ről különböző akciókat, lépéseket terveztünk, hogy javítsuk a rendszert már néhány éve. Spanyolország esetében különböző monitoring rendszereket próbáltunk kialakítani a különböző régiókra, területekre vonatkozóan. Volt előrelépés több esetben, úgyhogy azt elmutatom, hogy sok régióban a rendszer már megfelelően működik, de a, bizonyos területeken a, köztes testületeknél van a, a felelősség, és a felfüggesztési határozatokat a bizottság novemberben 2008-ban fogadta el, és ez kilenc fontos testületre vonatkozik, köztes testületre, és ezeket felszólítottuk arra, hogy komoly ellenőrzést végezzenek, számos lépésre van szükség, pénzügyi korrekciókra, hogy a szabálytalanságok megszűnjenek és ha ezt nem teszik meg, akkor a bizottság a következő fázisba lép ezzel kapcsolatban. Tehát mi látjuk, tudjuk, hogy itt vannak gyenge pontok, meg is tesszük a megfelelő lépéseket, és ott vagyunk a, a helyszínen, és szeretnénk megfelelő korrekciót elérni, ha nem, akkor a spanyol hatóságok ellen fogunk fellépni. Engedje meg, elnök úr, hogy egy szót szóljak még a spanyol ö, példáról, ugyanis ez jól illusztrálja, hogy milyen problémákkal szembesülünk, és ez az, amivel szembesülünk több esetben. Az egyik nagy probléma Spanyolországgal kapcsolatosan az volt, és ez számos vitát is eredményezett a spanyol hatóságokkal, az a közbeszerzés ami a múltban történt, az az, hogy a spanyol hatóságok a közbeszerzési irányelvet átültették a nemzeti jogszabályba, mégpedig nem százszerzaléki korrekt módon valósult meg az irányelv, és ez hátráltatta a spanyol hatóságokat. Senki nem volt, aki megmondja nekik, hogy rossz, amit csinálnak a spanyol jogot kell ugye alkalmazniuk. És aztán rájöttünk, hogy amikor megnéztük az auditot, meg a meghallgatásokat, akkor azt láttuk, hogy a nemzeti jogba való átültetés nem volt megfelelő. És ezt megvizsgáltuk, még a folyamat nyitott. A probléma az az, hogy hogyan kezeljünk ilyen esetet, amikor egyszerűen rossz a tagállami jogszabály, azt azonban jól alkalmazták. Tehát felhívom a figyelmet arra, hogy ez a naming and shaming nem egy olyan egyszerű gyakorlatám, hogy megmondjuk, hogy ki a hibás, és az aztán szégyelje magát. Néhány szót Bulgáriával és Romániával kapcsolatban. Hadd mondjam el először is, hogy Románia esetében a strukturális alapokat illetően és a regionális alapot konkrétan a munka a román hatóságokkal jó, és nem az a benyomásunk, hogy eddig súlyos problémák merültek volna fel, de a 2007-2013-as időszakot illetően még csak az elején járunk a periódusnak, úgyhogy túl korán lenne még levonni a következtetéseket. Bulgária esetében. Ö, meglepően azt kell, hogy megállapítsuk, hogy jól működik ez a politika. A mechanizmusok még nem indultak be. Mondok egy példát is Bulgáriával kapcsolatban. Az ö, út alapoknál voltak korrupciós esetek, és mi láttuk 24 óra múlva a problémát, és meg is állapodtunk a bulgár kollégákkal, hogy leállítjuk a kifizetéseket, és nem igényelhetne kifizetést, tehát meg félbeszakítottuk a kifizetéseket, és ha ez egy hosszabb ügy lesz, ha remélni lehet a folyamat elején, hogy ez így lesz, akkor persze megindul a felfüggesztés a szabályoknak megfelelően. Most arra várunk, hogy megfelelő megoldást találjon a bolgár fél, segíteni szeretnénk ebben nekik ajánlásokkal, de hát ők azok, akiknek meg kell oldani a saját kérdésüket, problémájukat, és ha ez megtörténik, akkor ott a helyszínen meg fogunk bizonyosodni arról, hogy újra megnyithatjuk a kifizetéseket. Ebben az esetben ez a példa azt mutatja, hogyha nyilvánvaló, hogy probléma van valahol, akkor a rendszert, ha jól alkalmazzák, akkor az úgy tűnik, hogy működik. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek problémák, de azt jelenti, hogy a rendszer alapján, amennyire ma ezt meg tudjuk ítélni, azt mondhatjuk, hogy igen, folytathatjuk a munkát, és ha probléma merül fel, akkor a fizetéseket, kifizetéseket felfüggesztjük. És hát ez persze a tagállamokat is készteti arra, hogy megpróbálják megoldani a problémákat. Nagy erőfeszítések történtek Bulgáriában is majd meglátjuk, ha elmegyünk a helyszínre, hogy konkrétan mi történt, és hogy elegendő-e az, amit tettek. Köszönöm szépen. Nagyon röviden a hiba aránya kapcsolatban, recovery plannel összefüggésben, ugyanis ez is felhívta a figyelmünket, amikor készültünk. Én hiszek abban, hogy az egyszerűsítés, ha jól csinálják, akkor fontos tényező lehet abban, hogy csökkenjen a hiba arány ugyanis az egyszerű szabályokat egyszerű betartani, egyszerű megérteni, így ha sikerül elmagyarázni a különböző hatóságoknak, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket az egyszerűsített szabályokat, akkor nagyban hozzá tudunk járulni a hiba ráta csökkentéséhez is. Persze azt is látom én, hogy néhány egyszerűsítés esetleg növelheti is akár a hibaszámot, ha nem megfelelőek, hanem jók az egyszerűsítések. Mm, konzultációkat folytatunk a számvevőszékkel is, hogy, hogy megtudjuk, hogy milyen nézeteket vallanak a szakértők, tehát szeretnénk a potenciális kockázatokat már előzetesen beazonosítani. De az egyszerűsítés során szeretnénk biztosítani a hozzáférést is a technikai segítségnyújtáshoz. A rendszer kapacitása is nőhet, amely segít a nagyobb projektek előkészítésében, ahol a kockázatok esetleg nagyobbak. Úgyhogy reméljük, hogy ez majd segít a hiba arány csökkentésében. És persze ha a szabályozás végigmegy a jogszabályalkotási folyamaton, akkor megfelelő iránymutatásokra is szükség lesz, ezt majd meg fogjuk vitatni, találkozunk a különböző hatóságokkal, hogy elmagyarázzuk, elmondjuk, hogy hol vannak az esetleges kockázatok az egyszerűsített szabályok végrehajtása során. ez az egész folyamat azzal a feltételezéssel történik, ez a kiindulási alapunk, hogy ez nem ássa alá az ellenőrzési és rendszert, és hogy nem hoz létre új veszélyeket, kockázatokat a költségvetési ellenőrzés során. És hát jelenleg ez így is van. A rangsort tehát hogy kik nem teljesítenek megfelelően, kik szegik meg a szabályokat, és kik okozzák ezt a magas hibarátát a politika megvalósítása során, mely tagállamok. Nincs lista, ez igaz, de az információ az ismert, és mindenki, akit ez érdekel, alapvetően hozzá is férhet, és láthatja, tudhatja, hogy hol fordultak elő hibák és amikor döntünk az audit stratégiánkról, a tapasztalataink alapján tesszük ezt az egyes tagállamokkal, tudjuk, hogy hol nagyobb a veszély, és ezt figyelembe is vesszük. És itt a bizottság és a tagállamok megfelelő információval rendelkeznek arról, hogy hol vannak a gondok. be kell, hogy valljam, hogy soha nem gondoltunk arra, hogy általánosítani kellene, illetve hogy egy ilyen listát rétre kellene hozni. Hát jó lenne, ha lenne egy lista. Mi azt szeretnénk, az az érzésem, hogy van értelme annak, hogy óvatosak legyünk a kifizetéseknél, mert előbb könnyebb leállítani, mint visszavonni a pénzeket, illetve visszaszerezni. És hát Bulgáriával kapcsolatban úgy tűnik, hogy ez alá is húzza mindazt. Molder kollega jelentkezett még. Köszönöm, elnök úr. Bókolni szeretnék a bizottságnak. Nagyon nagy eltökéltséget látok a bizottságban most a parlamenti javaslatok végrehajtásában. Ez nagyon örvendetes ugyanakkor még mindig nagyon lassú az előrehaladás. Ha a bizottság fennállásának egészét eh, látjuk, ugye eh, az elején is már az volt a, a terv, hogy pozitív lesz a DASZ, és ennyi év után, hogy még 11%-os mindig a hibarány, ez önmagában sajnos még nem ad okot arra, hogy megdicsérjük a bizottságot. Jó, hogy ez a selekvési terv most elkészült, és nem tudom, hogy most 37 intézkedésből hány valósul meg, de biztos, hogy mm, ha ez most sikeres lesz, ez a cselekvési terv, ez még mindig nem fogja a bizottság teljes mérlegét pozitívba átvinni. Most azt mondják nekünk, hogy ezek sikeresek lesznek, de hát önök hamarosan beköszönnek. A 2009-es költségvetés térve szeretném elmondani, hogy a regionális alapok 12%-át szeretnénk tartalékba helyezni. Az első és két második olvasat között a bizottságnak ideje lett volna a tagállamokkal konzultálni. Miért nem reagált erre a kérésünkre, miért nem ö, mindig azt mondta a bizottság, hogy ennél még többet akar, és végül is, mégis itt vagyunk, hogy csak ilyen összefoglalókat kapunk. Nagyon jó lett volna, hogyha sikerült volna a 12%-ot tartalékba helyezni, és a bizottságnak is most könnyebb lenne a dolga, hogyha ezt elérte volna a tagállamoknál. És úgy hallom, hogy a bizottság formálisan szembe ment ezzel a mi elképzelésünkkel, meg tudják ezt erősíteni? És ha ez a helyzet, akkor miért ez a helyzet. Mert szerintem sokkal könnyebb ö, jó előre a struktúrákat korrekt módon kialakítani, mint utólag a rossz struktúrák következményei után megpróbálni visszaszerezni az elveszett pénzeket. Ugye ez másfél milliárd euróra rúg, ez óriási összeg, és ebben az egész bürokrácia, egész adminisztráció bűnös, és mi is segíthettünk, segítettünk volna ebben. Nem értjük, hogy miért nem vállalkozott erre a bizottság. Tudják önök is, hogy a mi költségvetési bizottságunk sem értett velünk egyet itt az ellenőrző bizottsággal, de mi támogattuk volna ezt. És továbbra is úgy gondolom, hogy ha valami hasonló történt volna már a kezdetekben, tehát tartalékba helyezés, akkor sokkal nagyobb nyomást tudtak volna gyakorolni a tagállamokra. Ami a Bulgária vonatkozó és Romániára vonatkozó megjegyzéseket illeti, én, én megszavaztam annak idején e két országgal való bővítésünket, hiszen nagy híve vagyok a bővítésnek, általában a demokrácia kiterjesztésének egész Európára. Tehát engem nem kell, hogy meggyőzzenek arról, hogy erre szükség van. De ugyanakkor nem vagyok vak a tények vonatkozóan, és azt látom, hogy körülbelül a pénzek fele egyáltalán nem éri el a célját, és a bizottság minket többször félrevezett ebben a, félrevezetett ebben a tekintetben, Olirének is megmondtam ezt. Hogyan tudja a bizottság megmagyarázni azt, hogy, vagy hát hogyan lehetne megadnunk a pozitív daszt, hogyha kiderül, hogy amelyről ígérték, az az ellenőrzési rendszer egyszerűen föl sem állt. Ami Bulgáriát és Romániát illeti, én magam is ugye kelet-európai országból, új tagállamból származom, és amint tudják, az előcsatlakozási időszakban volt ezen új tagállamoknak némi ideje arra, hogy felkészüljenek a EU-s strukturális politikák alkalmazására. Az ISPA ugye mindig is ott volt, és ugyanolyan mechanizmusban működtek ezek az előcsatlakozási alapok, mint a strukturális alap. Tehát volt az előcsatlakozás során mind tárgyalás ezekkel az országokkal, mind tapasztalatlevonás, mind annak a megvitatása, annak a megvitatására is sor került, hogy hogyan működik a dolog a gyakorlatban. Volt idejük kipróbálni, az ISPA előtt még az IPÁT is egyébként, is, és figyelembe kell vennünk azt, hogy ezek a politikák ö, jó jól mérik eh, az összes többi politika hatékonyságát is, ugyanis azok működése nélkül, például az igazságügy vagy a piaci szabályok átalakítás nélkül, ezek nem is tudnak működni. Tehát jók voltak ezek az előcsatlakozási pénzek arra, hogy megmutassák a tagállami, új tagállamok eh, belső rendszerének, hiány, rendszereinek hiányosságait. És számos ilyen hiányosságot sikerült föltárni már akkor is, de sok valóban csak a csatlakozás után derült ki. Sok esetben én most nem akarok egy jó bizonyítványt kiállítani a kelet-európai államokról általában, csak azt mondom most a bizottság szempontjából, hogy a rendszerek, amelyek korrektnek látszanak és minden feltételnek megfelelnek a papíron, azok a gyakorlatban még mindig sok mindenen elcsúszhatnak. A közbeszerzési kiírások esetében ezt nagyon gyakran láttuk, hogy a nemzeti log, jog elvileg teljesen egybehangzik az európai joggal, de a végrehajtása annak annyira bonyolult és annyira rossz, hogy kiderül, hogy a gyakorlatban nem működik. Ugyanis ezeket az új rendszereket ezek a gazdaságok nem ismerték, nem használták sohasem. Kulturális átállásra is szükség van. A DG regio dolgozó kollégáim is elmondhatják, akik ismerik a helyi szintet, hogy, hogy nagyon sok ilyen eset van, hogy papíron megfelelnek a dolgok az európai elvárásnak, a gyakorlatban nem. Románia és Bulgária esetében még várunk azzal, hogy levonjuk a tapasztalatot, de biztos vagyok abban, hogy a bizottság most már sokkal óvatosabb, mint korábban volt, és most már látja ezeket a megvalósítási problémákat is, jobban látja ezeket, mint korábban. Ugyanakkor ö, sohasem túl késő, tehát, késő, tehát ha most látjuk, hogy mi a baj? Most megvannak az eszközök a kezünkben ahhoz, hogy ezeket is kezeljük, és csökkentsük a szabálytalanságok számát. De ez tény, hogy továbbra is kihívást jelent nekünk, és az is biztos, hogy ezt a csatlakozás előtt nem lehetett teljesen átlátni. Ami a cselekvési tervet illeti, hogy mikortól hoz majd eredményeket, megfogható eredményeket. Ebben a cselekvési tervben nagyon sok intézkedés és kezdeményezés van. Ezek közül némelyik már a 2006-ban befejeződő programok zárására is vonatkozik, és ezeken már mérhető lesz, hogy a hiba százalékot sikerült-e lenyomni. Szerintem igen. 2010-ben, amikor lezárul teljesen a 2006-os programok lezárása, akkor már majd a költségvetési hatóság két ága pontosan látja majd, hogy ö, mekkora kockázat mellett és mekkora hiba arányjal sikerült ezeket a programokat lezárni. Nekünk is fontos lesz majd ez az előzetes tapasztalat a cselekvési terv hosszabb távú megvalósítása szempontjából, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem, milyen eredményeket várhatunk és be van építve a rendszerbe számos köztes korrekciós mechanizmus is, amelyek segíthetnek a szabálytalan pénzköltések visszaszorításában és a hiba százalék csökkentésében. A hiba százalék jelentős csökkenése a 2007-2013 közötti időszakban futó programok ö, esetében ö, még nem szögezhető le, tehát sem na- nagyon pozitívak, sem nagyon negatívak nem lehetünk ebben az ügyben, hiszen 2011-ben lesznek meg erről az első adatok, hogy az első programok hogy működtek. Tehát én engedjék meg, hogy ne jósoljam meg, hogy mi történik majd. Tény, hogy a cselekvési terv, az a tény, hogy a cselekvési terv elkészült, szerintem mindenképpen javítani fogja a tagállami megfelelőségi számokat is, hiszen a tagállamok tudásszintje is jelentősen nőtt azóta, egyre jobban tudják, hogy mire kell odafigyelniük a saját ellenőrzéseik során, és akarják ők is csökkenteni a hiba százalékot. Kihagytam valamit? Mindenre válaszoltam? Köszönöm, biztos asszony. Egy kicsit most már az órára kell néznünk, megadom Elasszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Sajnálom, hogy Odi úrnak el kellett indulnia, de fontos oka volt erre. Szeretném megköszönni neki azokat a kérdéseket, amelyeket összeállított, és amelyek alapján ezt az ismertetőt sokkal könnyebben megérthetjük, valamint a mentesítési eljárással kapcsolatos lehetőségeket is. Köszönöm Hübner biztosasszonynak a nyitott megfogalmazásokat, nagyon nyíltan fogalmazott a parlament számára, és amikor tavaly Jürgensen úr volt a mentesítések felelőse, úgy gondolom, hogy kialakultak a paraméterei a jobb együttműködésünknek. Lefektettük az alapjait ennek az együttműködésnek a költségvetés végrehajtásában, és ebbe be tudtuk vonni a tagállamokat is. Szeretném nekik megköszönni az együttműködést, és reméljük, hogy a dolgok tovább javulnak. A cselekvési terv úgy gondolom, hogy segít számunkra elkerülni azokat a hibákat, amiket most tapasztalunk. A spanyol kormány ugyancsak tapasztalt nehézségeket, mivel annyira összetettek a dolgok, de erre születtek a javaslatok. Biztos asszonytól azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi helyzetben, tehát a gazdasági válság közepette, mennyire látja úgy, hogy a cselekvési terve alkalmazása végrehajtása, különösen az egyszerűsítési eljárása. Vagyis, hogy az ellenőrzést megkönnyítjük. Könnyebbé tesszük a programoknak a levezetését. Amikor az európai bürokráciát szeretnénk csökkenteni, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a gazdasági válság egy lehetőséget jelent számunkra. És a munkacsoport ajánlásait követve javíthatjuk, egyszerűsíthetjük az eljárásokat. Az időközi kifizetések esetében például. Vagy pedig a kései kifizetések esetében. Mindenki szeretné egyszerűsíteni az eljárást, de úgy, hogy ez ne ássa alá az ellenőrző rendszernek a működését, és én ezt nagyon pozitívnak gondolom. Aztán, amit főigazgató úr mondott, arra reagálva, vagyis hogy a tájékoztatás minőségének a javítására kéne törekedni, hát valamennyien erre törekszünk az utóbbi időben mindenképpen. Vagyis igyekszünk arról gondoskodni, hogy a tagállamok jobban részt kapjanak, részt vegyenek a közösségtől kapott minden egyes euró elköltésének a levezénylésébe. És talán lehet, hogy egy kicsit lejjebb esett a, a nívó, a minőség, de pont a választásokra készülődve a közösségi költségvetés minden érét nyomon kell követni, és be kell azt mutatni, bizonyítanunk kell, hogy minden egyes eurót megfelelően költöttünk el. A jelentéstevő úr, Ódi úr észrevételére visszatérve, nagyon remélem, hogy legközelebb, akkor, amikor értelmezzük azt, hogy mi az elfogadható hibaszint, akkor már felhasználhatjuk a bizottság által elvégzett munka eredményét. És nagyon örülök egyébként annak, hogy a bizottság kifejtette, hogy milyen munkát végez annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjenek ezek a kockázatok. Tehát nagyon remélem, hogy ezen az alapon tovább indulhatunk a jövőbe. És azt is remélem, hogy sikerül majd a módszertanunkat megbeszélni, egyeztetni a számvevőszékkel is. És a következő ciklus már kialakult megoldásra támaszkodhat, aminek most teremtjük meg az alapját. Mert bizonyos értelemben a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság két tűz között működik, és Kaludia asszony elmondta, hogy hatékony ellenőrzési lehetőségünk volt már eddig is, viszont rögzítjük, hogy ez kiváló, de ez nem elég a jövőhöz. Nem ülhetünk a babérjainkon, valóban hatékonyabban kell fellépnünk. És olyan ütőképes eszközként kell látnunk ezt a rendszert, ami egyrészt eredményeket hozott, de fejlesztésre is szorul. Tehát építsünk arra, amit eddig elértünk, és ennek alapján ösztönözzük az embereket, hogy legközelebb még jobban teljesítsenek. A biztos asszony egy új tagállamot képvisel, a decentralizáció tapasztalható náluk, és én Spanyolország képviseletében esetleg Portugáliát, Ciprus, Dániát is említhetném, az Egyesült Királyságot ugyancsak a decentralizáció egy érdekes jelenség, és összehasonlíthatjuk Németország és Spanyolország esetét, mert érdemes lenne megvizsgálni, hogy hogyan kezelik ezeket az ügyeket, illetve hogy az egyes szerződések értékével mit kezdenek. Tehát az egyes államoknak igenis megvannak a maguk nehézségei, amikor a köztes szervezetekkel együtt kell, hogy működjenek, és nem mindegy, hogy felülről lefelé, vagy alulról felfelé történik a végrehajtás, és minden tagállamot segítenünk kell ezen az úton. Tehát, hogy minél hatékonyabb kockázatcsökkentéssel éljenek. Köszönöm. Nos, elnök, azt hiszem, hogy először várjuk ki a választ a kérdésre. Tulajdonképpen nem is kérdés, hanem vélemény volt a Spanyolországgal kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy a spanyol auditrendszer az rendkívül komplikált, és ezért a megállapodást, a megfelelést biztosítja, valóban körültekintően lehet csak aláírni, és éppen ezért jogilag, illetve technikailag, szakmailag Spanyolország nem tudta még aláírni ezt a bizalmi szerződést. Az utóbbi évben olyan problémákkal szembesültünk, ezen egy tagállam esetében, hogy egyrészt elismerték, hogy hibák bizony vannak, és megígérték, hogy ezeket igyekeznek megszüntetni, ami egy nagyon őszinte erőfeszítés, és ezt értékeljük és a, ezekkel fertőzött, illetve terhes projekteket jobbá teszi. Ez fontos megjegyzés volt, hiszen a pénzügyi érdekek védelme szempontjából ö, ö, minél nagyobb pénzeket ad és kap valaki, annál nagyobb ö, csalafintaság is elvárható. De Blázió kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! végighallgatva a hozzászólásokat az az érzésem támadt amit szoktunk mondani hogy a műtét amelyben mindenféle szuper új műszereket és eszközöket alkalmazunk nagyon jól sikerült de a beteg továbbra is több sebből vérzik és még továbbra is elég válságos állapotban van hiszen és ettől függetlenül gratulálni szeretnék mind a biztos asszonynak mind a bizottságnak azért hogy alkalmazta ezeket az új eszközöket megpróbálta az operációt és remélhetőleg az idő előrehaladtával több eredményt fogunk elérni mint amit elértünk hiszen annak ellenére hogy a számvevőszéki jelentésben is ugye már sárgában vagyunk vagy van a bizottság vagy vannak a tagországoknak ugye az ellenőrző rendszerei hát mégis továbbra is azért problémák vannak a jogtalan kifizetések aránya nem csökkent statisztikailag mérhetően és hát hogyha csak a saját országomról beszélek nem lett gyorsabb magyarországon az s pénzek kifizetése nem lett egyszerűbb a hozzáférés minden kritika esetén brüsszelre mutogatnak magyarországon is tehát, tehát sajnos az ami eddig volt az különösképpen nem változott ugye twelve volt előző évben eleven most ebben az évben. az első kérdésem is arra irányulna hogy ez a eleven ez egy év avagy halmozott eleven mert akkor csökkenés van ha viszont volt twelve meg eleven és jövőre meg lesz még valamennyi akkor ez nagyon sok tehát ezt jó lenne tudni hogy ez halmozott avagy évenként külön jogtalan kifizetés a második kérdésem arra irányulna hogy az olaf jelentésben three five milliárdos olyan kintlévőségünk van amely visszafizetési kötelezettség hogyan és mikorra várható hogy ez a three five milliárd visszajöjjön hiszen ezek bizonytottan jogtalan kifizetések már olyan hogy visszakövetelt kifizetések. a számvevőszéki jelentésben ugye ahogy mondtam az ellenőrző rendszereknek a működését már sokkal jobbnak télték. ebből is kitűnik és egyértelmű hogy a probléma az nem a tagországi rendszerek szintjén van hanem a végső felhasználók szintjén van kérem szépen. hát hogyha a hibákat megnézzük amiket legfőbb hibaként jelölnek azok ugye közbeszerzési eljárás amely ugye nem a nemzeti rendszer kérdése hanem a közbeszerzési eljárást hogyan hajtja végre az a végső felhasználó akinek ezt meg kell csinálnia. de itt azért én kitérnék a spanyol példára és arra hogy ott is a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban ugye jogszabályi problémák voltak. ugyanebből az olaf jelentésből az is kiderül kérem szépen hogy nem egy országban és nem csak közbeszerzési eljárási problémák vannak hanem más egyéb az igazságszolgáltatás szintjén olyan problémák jelentkeznek amelyben az adott ország igazságszolgáltatása nem tekinti visszaélésnek azt amit az európai unió annak tekint. jó lenne hogyha egységesülne a rendszer mert úgy nagyon nehéz megállaptani hogy most ki hibázik és milyen szinten hogyha az almát akarjuk összehasonltani a körtével. köszönöm szépen! Ich glaube, da war eine Frage auch an den Hof dabei. Azt hiszem ez a kérdés részben a számvevőszéket is érinti. Kajolta asszony kíván szólni, hogy mi van ezzel a 11-12 százalékkal? Thank you. The question relates to... Köszönöm szépen. A kérdés arra vonatkozik, hogy milyen típusú hibák vannak itt, és hogy itt a témánkat képező évben történtek -e ezek a szabálytalanságok 2007-ben? Igen, egyébként, illetve a 2007-re vonatkozó auditok tárták ezeket fel. Vagy pedig, hogy 2006, 2000 és 2006 közöttre vonatkoznak, most ott nem voltak új időközi kifizetések. Ez azt jelenti, hogy túlzott visszatérítések történtek ami azt jelenti, hogy jogosultsági hibák, illetve előfordulási és pontossági hibák okozzák ezeket, vagy ezeknek a kombinációja. A jogosultsági hiba azt jelenti, hogy a visszatérítés nem felel meg a szabályoknak, amelyek alapján az alapból támogatható lenne. Aztán a, um, a felmerülési típusú hiba az, hogy a kiadás föl sem erőt, és a pontossági hiba az nem megfelelő összegbeni visszatérítést jelent és a megfelelési hibák a projektekben nem számszerűsíthető besorolásúak, illetve ezért nem kerülnek bele a számvevőszék által számított hibaarányba. És helyesen említette, hogy a közbeszerzési hiba típus meglehetősen elterjedt, és ez is egy nem számszerűsíthető típus, vagy pedig a rezsiköltség, illetve munkaerőköltség 2007-ben ezek is megjelentek. És a, nagyon fontos lenne tovább javítani a rendszert, ahogyan ön is jelezte, viszont a tevékenység beszámolója a program alapján a bizottságnak az előzőekhez képest sokkal magasabb számított összegeket tartalmaz, és a tagállamok esetében részben érintettek ezek az arányok, és a programozási időszaknak a vége felé közeledve a parlament megítélésére bízom ezt, de úgy gondoljuk, hogy részben ezeket is érinti ez és nem érintette a hiba arány, de ebben az esetben igen, köszönöm. Nagyon röviden. Azok a Kaviata asszony elmondott magyarázatok érvényesek nyilván. Ez a 11 százalék 2007-re vonatkozik. És a cselekvési tervvel való link, a csatlakozás megszületett. Amikor a cselekvési tervet elkezdtük végrehajtani 2008 ban, akkor a 2007-es ellenőrzések adatai még nem voltak hozzáférhetőek, még tartott az ellenőrzés, tehát nem meglepő, hogy nincsen változás 2007 tekintetében. Második gondolat. A bizottság, már ezt említettük, tehát rövid lehetek, megpróbál ja, rávenni a tagállamokat, hogy az ő ellenőrzéseik is hatékonyabbak legyenek, tehát ezekre rávenni, és a hiba százalék csak egy részét tudjuk mi lefaragni. A 2000-2006-os időszak zárásakor most már erre kevéssé van hatásunk, de a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan ö, ö, sok lesz a, a köztes kifejezés, kifizetés, hiszen a tagállamoknak nőtt a, a felelőssége, tehát több ö, hiba százalék merülhet föl ezen a szinten. Ebben kell segíteni őket. Lucseva asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők és számvevőszéki képviselők. Ez a mai alkalom kiváló alkalom arra, hogy az EU alapok elköltésének hatékonyságát a tagállamok és a jelölt államok szintjén is megvizsgáljuk, és ugye elhangzottak intézkedési tervek, amelyekkel ezeket az adatokat lehetne egy kicsit javítani. A számvevőszék némi javulást már ö, meg tudott állapítani az EU alapok menedzsmentjében, ugyanakkor a hiba százalék 18 százalék. Ami pedig a szabálysértéseket illeti, talán a régi tagállamok tapasztalata segíthetne az új tagállamoknak bizonyos típusú hibák elkerülésében. Tehát jó lenne, hogyha a tagállamokat együttműködésre is rávennék, hogy az ismert hibákat hibákról tájékoztassák a tapasztaltabb tagállamok a kevésbé tapasztaltakat. Ami az előcsatlakozási alapokat illeti, hiszen ez a mentesítési vitában is felmerült, ugye Bulgáriára vonatkozóan a valóban tény, hogy jelentős támogatást kaptunk a majdani strukturális alapok felhasználására vonatkozóan, metodikai értelemben az előcsatlakozás során a bizottság többször küldött ugye delegációkat ezekbe az országokba. Mit gondol a bizottság, hogy emellett még egyéb intézkedéseket is lehetett volna tenni, és a, az előcsatlakozást a bizottság is jól kihasználta? Mert az, hogy átszivárogták átszivárogtak hibák a csatlakozás utáni időszakra, ez mindenkinek a felelőssége. Világos, hogy most fel kell függeszteni bizonyos kifizetéseket, most Bulgáriát ez keményen érinti, nagyon súlyos szankció ez. De valóban jó közel kell, hogy ismerjem arra, hogy rákényszerítsenek egy országot valamennyi szabályra való ö, kom, tehát a szabály betartására. Ugyanakkor ö, nagyon komoly hatásai vannak egy ilyen felfüggesztésnek, és ahogy maga a biztos is elmondta, ö, Bulgária már együttműködik jól a bizottsággal, tehát rendszer szinten megfelelünk, nekünk is van új ellenőrzési és monitoring mechanizmusunk az EU alapokra vonatkozóan, de megint csak a biztosasszony azt is elmondta, hogy, hogy a gyakorlati problémák kiszűrése időt vesz igénybe. Tehát hiába felülünk meg a papíron és a rendszerünk révén, a gyakorlat beállására még várni kell, de Bulgária mindent megkíván annak érdekében tenni, hogy ez minél előbb megtörténjen, és egyenlő partnereivé váljunk az összes többi kedvezményezett országnak. Minden feltételnek megkívánunk felelni valamennyiünk érdekében, a polgárok érdekében elsősorban. Most a 2007-es évről beszélünk, ez egy komplet nyilatkozat volt már. Kérem a kollégákat, hogy próbálják, próbáljanak a fő témára koncentrálni, főleg mivel kint az ajtó előtt már egy másik biztos várakozik. Tehát csak a bejelentett felszólalók szóljanak föl, és ők is arról, amiről szó van. Helge Rigach kap szót. Sí, gracias, presidente. Seré muy breve. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden szeretnék fogalmazni. Mert hogyha megvizsgáljuk a vezetési kérdéseket, illetve ezeknek a jóváhagyását tárgyaljuk, akkor ez mindig egy dinamikus folyamat, mert látni kell, hogy a korábbi események, a tegnapi, tegnap előtti dolgok, azok a jelenre is kihatnak, illetve a folyamatoknak a jóváhagyását befolyásolják, akár a jövőben is a biztos asszony véleményét meghallgatva, aki elmondta, hogy szigorú megközelítést támogat. Szeretnék ezt gratulálni, mert a ciklus első évében a csalásokkal kapcsolatos számos reklamációt hallhattunk, és most inkább már szabálytalanságokról beszélünk, vagy arról, hogy egyesek úgy érzik, hogy a nemzeti jogi háttér nem felel meg a közbeszerzésben például a közösségi jogszabályoknak. És ez lett az oka annak, hogy olyan sok véleményt hallhattunk az Európai Bizottság részéről, amely kifogásolt tagállami közbeszerzési eljárásokat. Tehát nagyon fontosak ezek az imént látott eljárások, mert ezek azt tanúsítják, hogy az Unió valóban odafigyel és ellenőrzi a kifizetéseket. A bizottság pénzügyi válságot megoldani hivatott csomagjára szeretnék rákérdezni, amelynek az egyik alapeleme a tagállami struktúrális alapok felhasználás és például a közbenső kifizetések, illetve az előleg fizetés merül fel itt, mint kérdés. Maga a bizottság és a számvevőszék is úgy nyilatkozott, hogy a legütőképesebb eszköz a strukturális alapoknak az ellenőrzésére a bizottság kezében az, hogy visszatarthatják a közbenső kifizetéseket a tagállamok felé, amennyiben igazolt nak látszik az a vélemény, amely megállapítja, hogy erre szükség van. Tehát a mentesítési eljárás során és a jövőben is a kérdésem az, hogy amennyiben a bizottság azt tapasztalja, hogy ellentmondás mutatkozik a tagállamok felé a közbenső kifizetés érvényesítésében, illetve szükség van ennek a visszavonására, mert nem felelnek meg az ellenőrzésnek, akkor a kérdésem az, hogy hogy tervezik feloldani ezt az ellentmondást. Engedjék meg, hogy egész röviden válaszoljak. Először is gondoskodunk arról, valamennyi tagállammal együttműködve jelen pillanatban, hogy a működő rendszerek azok feleljenek meg. Tehát, hogy amíg nem megfelelőek a rendszerek, addig ne történjen közbenső kifizetés. Ez a 2007-es 2013-as időszakra érvényes, hogy a tagállamoktól megköveteljük, hogy a bizottságtól megkapott forrásokat elkezdik felhasználni. Tehát az előlegeket használják föl megfelelő módon. Ezért nem látok ilyen ellentmondást. És ez egyébként a tagállamok érdeke is, hogy végül is a visszaszerzési vagy követelési eljárásokkal kapcsolatban ne legyen problémájuk. Köszönöm, hogy lehetőségem van. Rossz a lelkiismeret, mert tényleg nem vagyok ellenőr, és én vagyok az, aki sok más kollégával együtt megpróbáljuk az európai integráció politikáját alkalmazni a régiókban, és annak szellemében dolgozni, de azok közé tartozom, akik az önkormányzatokat, az, akit az önkormányzatok, régiók elsőként megkeresnek, hogy miért nehezítjük meg úgy a dolgukat, hogy alig éri meg projekteket kidolgozni és készíteni. És hát akkor ez kapcsolódik az ellenőrzés kérdéséhez. Ezért hálás vagyok Odi úrnak, hogy az egyszerűsítés kérdését felvetette. Az elmúlt hetekben és hónapokban nagyon intenzíven foglalkoztam ezzel az ellentmondással. A régiókban valósítjuk meg a politikát, jól akarjuk elkölteni az adófizetői pénzeket. Ezért van itt ellentmondás, mert az elgondolásaink, hogy mindent pontosan szabályozunk, rögzítsünk, hogy minden centet hogyan szabad elkölteni. Ez már olyan messzire mentünk ezzel, hogy a szabályok olyan bonyolultak, hogy egy vastag könyvre van szüksége minden régiónak, hogy ezt megértse, és a tagállami vagy regionális bürokrácia ez még ezt nehezíti, az még csak rátevődik. Ezért a sürgető kérésem az, hogy egyszerű, átlátható szabályokat dolgozzanak ki, amelyek érthetők is, nehogy félreértések egyszerűen hibákat okozzanak. Másrészt, még egyszer szeretném világosan elmondani, 11% hiba az sok szeretném, ha jelentősen kisebb lenne ez a ráta, de a 11% hiba az nem 11% csalás. Ezt a bizottság és a jelentés készítője is világosan kimondta. Tehát, de fordítva sem lehet azt mondani, hogy minden, aki, aki hibázik, az csaló. Úgyhogy önökhöz szeretnék fordulni, tisztelt kollégák, hogy ne próbáljanak meg a fűnyíró elv alapján dolgozni a parlamentben, hogy megpróbálják a strukturális alapok haszonélvezői, azok nem akarják becsapni azonban ahol dolgoznak, ott hibáznak is. Tehát egy terület, amely a parlament számára különösen támogatandó az innováció, az újítás, hogy fenntartható eszközeink legyenek, és fenntartható struktúránk, és az, inform, az innováció itt fontos, így nagyobb a hiba kvóta. Ez logikus, hát először mindent ki kell próbálni, hogy mi és hogyan működik, és ha magasabb a hiba arány, és ez azt eredményezi, hogy egy egész program nála köztes kifizetések, mert hogy egy bizonyos hibahatát nem szabad átlépni, és ez megszűnik, akkor ez mit eredményez? Akkor a tagállam vagy a régió az egyszerű bejáratott projekteket fogja csak csinálni, útépítés, meg közigazgatási centrum, vagy valamilyen ipari telep szanálása, hát a már a jól bevált módszer, csak ez nem visz előbbre, ez nem innováció. De hát itt arra lenne szükség, hogy azok, akik pénzt akarnak kiadni, akik bizonyos politikát akarnak megvalósítani, és akiknek ellenőrzési feladatuk van, azok találják meg a közös munkalapot, és azt gondolom, hogy a bizottság javaslata nem áll meg itt, hanem tovább fog menni, különösen az egyszerűsítés irányába. Köszönöm. Egyetért a bizottság. Dühon kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A magas, magas a hiba arány, de hát azért nem igazán megbízható ezeknek a hibáknak a kimutatása, hol a probléma. A kohéziós és mezőgazdasági politika az, amelyek ilyen milliós kifizetéseket eredményeznek évente, és ez tényleg nagy szám. És ö, azt merem mondani, hogy ez ellenőrizhetetlen persze azzal, hogy nem akarjuk bővíteni a, a számvevőszéket és az egyéb ellenőrzési testületeket. A bizottság úgy megpróbálja megoldani a helyzetet, csökkenteni a hiba rátát, egyszerűsítve a rendszert. De azt gondolom, ez nem lesz elegendő, tovább kell menni. A logikus következtetést én abban látom, hogy szükség lenne az európai politikákat úgy alakítani, hogy a kifizetési kifizetések számát csökkentsék. Nem tudom, hogy mit gondol erről a biztos asszony. Köszönöm szépen. Ez az irány, amelybe haladnak? Persze, hogy szívesen próbálnánk meg a kifizetések, az évente végrehajtott kifizetések számát csökkenteni, csak a jelenlegi rendszer hogy az persze, hogy segít az, hogy már most megpróbálunk csoportosítani. Még egy dolog, amire felhívnám a figyelmet, és jövőben ez segíthet az önkormányzatoknak és a többieknek, hogyha ügyesen járunk el, akkor a általányok, és ha a számvevőszék is megerősíti ezt, akkor az általány kialakítás a, gyakoribb lehet a kisebb projektek esetében, és akkor a bürokrácia költségei is csökkennek, és ez nem jelenti az ellenőrzés gyengülését. Azok a kollégák, akiknek tegnap nem volt idejük eljönni, egy jó részét a tegnapi délutánnak arra fordítottuk, hogy az elfogadható hibakockázatokat megállapítsuk. Ez egy fontos kezdeményezése a bizottságunknak, tehát mi semmiképpen sem ellenőrizzük ezt, sőt, mellette vagyunk. De észszerűen szeretnénk pénzt költeni, Fazekas úr. Köszönöm, elnök úr, rövid lehetek, ugyanis az előttem szólók, Péter Konstance gyakorlatilag már mind szóltak arról, amit én is elmondandó lennék. Mielőtt azonban ezt megteszem, azért nem hagyom ki, hogy Hübner biztos asszonynak köszönetet mondjak azért, hogy ilyen tisztességesen és részletesen megválaszolta minden kérdésünket, és rendelkezésünkre állt. Jó látni, hogy ez egy jobb együttműködést eredményez. Igen, elnök úr, lehet, hogy igaza van, hogy tulajdonképpen egyfajta Ugye a 2007. évi mentesítésről beszélünk, de azért a gyakorlat célja nem csak a múltat megítélni és a múltról ítéletet hozni, hogy megmutassuk, hogy erre vagyunk jogosultak, hanem itt a módszer és az együttműködés lenne fontos a jövőre nézve. Ezért az én kérdésem az lenne, amit elmondott a bizottság, Hübner asszony, és hát a több kollega is már említette, hogy hogyan látják a az jelenlegi helyzetet Európában, mire van szükség, és ez a mostani szükség helyzet mit eredményez? Ugye több ország sokkal jobban rá van utalva ezekre a forrásokra a recesszió miatt. Hogyan lehet itt a kört négyszögesíteni? Hogyan lehet ezeket a kifizetéseket bürokráciamentesen, gyorsan eszközölni, anélkül, hogy ez a kockázatokat növelni, anélkül, hogy ezzel a megbízhatóság veszélybe kerülne. És még egy kérdés, és hát lehet, hogy ezt most meg tudják válaszolni, ha nem, akkor a jövőben is jó, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek. Persze én a jövőről beszélek, ahogy Lupcsova kolléganő és mások is. Tehát milyen konkrét lépéseket terveznek a jövőre annak érdekében, hogy valóban konkrét előrelépés történjen, a bürokrácia csökkentésében, a kifizetések felgyorsításában, új témák, új célok meghatározásában, amelyeket korábban nem támogatott Európa. És még egy utolsó kérdés, most olvastam a sajtóban. Igaz az, hogy Románia esetében a 2-4 százalékkal nőtt az előre kifizetés? Hogy van ez? ez csak a parlamenttel egyeztetve megy? Ha igen, akkor ez, ez hogyan van? Ez országonként különböző vagy általános eljárás persze. Ez nem a, nem a mentesítéssel kapcsolatos, hanem a jövőbeni együttműködést érint inkább. Köszönöm. Nagyon röviden, mert ez egy hatalmas terület mi a válságra reagálunk, még pedig úgy, hogy ez a politika ugye a legfontosabb beruházási, befektetési ösztönző lesz. Úgyhogy szeretnénk a rugalmasságot érvényesíteni a rendszerben, és szeretnénk kiterjeszteni a, a befogadhatóságot a következő időszakra ebben az évben. Döntöttünk, hogy egyszerűsítjük a politikai intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a KKV-k, a likviditási hiányt szenvedő KKV-k is hozzánk fordulhassanak, akiket érint a hitelválság, a kreditkráncs, és hát ennek a célnak az érdekében áll az egyszerűsítés. Több forrást akarunk biztosítani a piacnak a folyamat elején, és nem pedig a végén próbáljuk ezeket a kifizetéseket eszközölni. Ez ö, több előzetes kifizetést tesz szükségessé, a tagállamok ö, ezt támogatták, és ez az, amivel a, a, a, ahol a parlament egyetértésére várunk, és ez magában foglalja mind az EU 15-öket, ők a 2,5%-ot kapják, az EU12 pedig további 2%-ot az allokációkban, csak hogy több készpénz cash legyen elérhető a KKV-k és a helyi közösségek, az önkormányzatok számára. Arról is született mm, döntés, illetve egyetértünk azzal, hogy ez a politika tehát reagált már a kihívásokra, az éghajlatváltozás kihívásaira, energiaválság kihívásaira, és mi üzleti lehetőségeket szeretnénk teremteni, amelyek ezzel összefüggésben állnak. Tehát éghajlatváltozás, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások stb. stb. És ezzel a politikával szeretnénk üzleti lehetőségeket teremteni az új ipari forradalomra való tekintetben. Én hiszek abban, hogy az egyszerűsítés és a gyorsítás, tehát az eszközök felhasználásának gyorsítása, a hozzáférés gyorsítása, az tükröződni fog az ellenőrzési rendszerben is. Ez segíthet az európai gazdaságnak abban, hogy kikeveredjen ebből a válságból. Ez a fajta befektetés, amire szükség van ahhoz, hogy a gazdasági dinamizmust felélénkítsük, ez alulról kell, hogy kezdődjön regionális szinten, lokális szinten, és ezért a regionális politikai rendkívüli fontosságú, és remélem, hogy az egyszerűsítés ezt meg fogja könnyíteni ezt a folyamatot. Igen, köszönöm akkor mm, nehogy aztán két év múlva megint itt üljön egy bizottság, és aztán azt kérdezik, hogy ha ezt tudtuk volna úgy, hogy itt nagyon nem csak itt Brüsszelben, hanem más fővárosokban is ugyancsak keményen dolgoznak. Bocsánat, hogy itt közben szólok, de hát mi vagyunk itt a Költségvetés Ellenőrzési bizottság Kortusz asszony. Köszönöm szépen, egészen röviden szeretnék hozzászólni. Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét, biztos asszony! Nos, csak a benyomásomnak szerettem volna hangot adni, ami rendkívül pozitív Hübner asszony ismertetőjét halva a 2007-es eredményekről. És természetesen az első hatásai a cselekvési tervnek egyértelművé teszik, hogy együttműködésre van szükség az Európai Parlament és a Bizottság között a költségvetési mentesítési eljárás során. És ez egy kiváló példa egyébként arra is a bizottság részéről, hogy a bizottság tiszteletben tartja vállalásait. Az Európai Parlament szakbizottsága felé tette ezeket a vállalásokat. És kiemelném, hogy a cselekvési terv megvalósítása nagyon fontos, hogyha a hiba százalékot szeretnénk csökkenteni. Erről elég sokat hallhattunk itt délután, és a bizottság tájékoztatása, illetve biztos asszony korrekciókról szóló és a visszakövetelésről szóló eh, információi alapján azt mondhatjuk, hogy jó irányba tartanak a dolgok. Ez részint jól látható, és nagyon örülök is neki. Sok kolléga és maga biztos asszony is elmondta, hogy szükséges az egyszerűsítés. Mind a normákban, mind az eljárásokban. Ez alapvető, hogyha a hibákat szeretnénk csökkenteni. És gondoskodni arról, hogy a strukturális alapokat a lehető legjobban költsük el, a forrásokat optimálisan használjuk fel. Tehát maga a tény, hogy a 2006-os jelentéssel összevetve a 16 programból összesen három bizonyult hiányosnak, illetve rossz hatékonyságonak. Azt hiszem, hogy már önmagában arra mutat, hogy a jövőben még maradtak feladatok, de hogy már ez is eredmény. Még egy észrevételt szeretnék ezt hozzáfűzni. látunk hatékonyságjavulást, és a parlament és az Európai Bizottság meggyőződésem, hogy szorosabban is együtt tud működni, mert minél szorosabb az együttműködés, annál hatékonyabbak az európai intézmények a maguk feladatának az ellátásában. És így növekszik a tagállamok számára nyújtott szolgáltatások minősége is. 2009 évvégéig szól az intézkedési terv. Ulbricht. Utolsó hozzászólás Ulbricht kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is két észrevétel és két kérdés következik. Az első. Nagyon fontosnak gondolom, elnök úr, hogy aláhúzta, hogy itt most 2007-ről szól a vitánk. Ez nagyon fontos, mert a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság számára ez konkrét feladatokat, illetve szakbizottságunk számára is fontos feladatokat határoz meg. A 2007-es költségvetéssel kapcsolatos megállapításokról van most szó, 2007-et pedig nem, tudunk, nem tudjuk megítélni. 2008 adatának a fényében két teljesen különböző dologról van szó. Mi volt a tendencia 2007-ben? Ez a kérdés akkor még nem volt cselekvési terv. Az 2007 után született. Tehát ez nagyon fontos. A probléma az, hogy 2006-2007 tendenciái milyen irányba mutatnak, mert az intézkedési terv az ehhez képest későbbi. A második észrevétel szakbizottságunkban továbbra is a hatékonyság és a hibák közötti különbséget vitatjuk és persze nagyon érdekes megvizsgálni ezek összefüggését, vagyis hogy a hibák és a hatékonyság több év távlatában hogyan függenek egymással össze. Mert nyilvánvalóan jobb, nagyobb hatékonyságot szeretnénk elérni. De a hibák mennyivel teszik rosszabbá a politika végrehajtását. A hibák, mondhatjuk azt, hogy a rossz hatékonyságú politikának a költségeként jelennek meg. És itt két nézet van, egy éves nézet és több éves nézet. És néhány év elteltével tudunk csak nyilatkozni a hatékonyságról, amikor már lezárult a politika végrehajtása. Mit mondhatunk a politikáról? Mert halljuk a parlamentben azokat a következtetéseket, hogy az eljárások a hibák miatt magát a politikát is felejtsük el. Már elnézést kérek, de hát az őrültség. Itt eljárásokról beszélünk, hibákról, viszont a politika hatékonyság az teljesen más ezekhez képest. Most jönnek a kérdéseim, az első. A kedvezményezett szintjén valóban felmerül az a kérdés, hogy a parlament és az egyszerűsítés az vajon nem még keményebb ellenőrzéshez még több ellenőrzéshez vezet. A bizottság azt mondja, hogy a ö, tagállamok szintjén szeretne több ellenőrzést, és a nemzet, nemzeti szint alatti szintre tenni ezeket az ellenőrzéseket. A célunk az, hogy legyen mondjuk háromszintű ellenőrzés, de ne legyen négy vagy tizenegy. A kérdés nem az, hogy hány ellenőrzési szintet akarunk megvalósítani, hanem hogyan tehetjük jobbá ezek működését. De Blázió úr kérdésére szeretnék visszatérni, mert azt látjuk a vita során, hogy különböző jogosultsági kritériumokat alkalmaznak a tagállamok, és európai szinten is mások ezek a feltételek. Nemzeti szinten jogosult lehet valamilyen költség, ami európai szinten már nem az. A kérdés az, hogy mi a bizottság véleménye százalékosan, ez mekkora arányt tesz ki a hibákból. Tehát nemzeti szinten gond nélkül ki lehet fizetni bizonyos tételeket, és európai szinten ez nem elszámolható. Ez oda vezethet, hogy a kedvezményezett csapdába kerül. Eltéved. És a megoldás talán az, hogy egységes jogszabályi háttér legyen egész Európában, és persze nem könnyű elnök úr, a pingpong érdekes eljárására szeretnék hivatkozni. Úgyhogy a szakbizottságunkban is így járjunk el, még ha nem is a leggyorsabb. Köszönöm. Kicsit rövidebben kell szólnunk. Még a két kérdés, mielőtt válaszol a bizottság, azt mondanám el, hogy a elfogadható hibakockázatról beszélünk, Obrist kollega megengedi, hogy néhány számot említsünk, és ugye itt folyamatosan az ellenőrzésről esik szó, azok a számok, amelyeket a bizottság ad, azok a regionális alapok 0,7% a regionális alapoknál, a szociális alapnál 0,8%, hát ezek meglepően alacsony adatok, és a mi következtetésünk az, hogy ez magasabb lesz, és ott jobbak is az eredmények. Ennyi tájékoztatásról csupán, úgyhogy vettük magunknak a, a bátorságot, hogy ezt körbe küldjük. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e szólni az elhangzottakkal kapcsolatosan. Röviden és fájdalommentesen. Nos, Tudom, hogy ezek szónoki kérdések, költői kérdések voltak, Obricht úr. Ennek ellenére reagálnék. Úgy gondolom határozottan, hogy itt a vita során számos következménnyel számolhatunk. Nyilván itt az üléstermen kívül, illetve Brüsszelen kívül is lenne, lesz ennek a vitának a kihatása. És a vita értelmében úgy gondolom, hogy arról kell beszélni, hogy jobb rendszereket akarunk, jobban irányított, beszámoltathatóbb rendszereket, hatékonyabb eredményeket szeretnénk. És a konkrétumokat tekintve reményünk szerint a vita egy valódi egységes audit rendszer tudunk kialakítani, ami a nemzeti szintű rendelkezéseket is egységesíti, majd ebbe az irányba megyünk, mi nem látjuk az eredményeket, de a konkrét helyzeteket tagállami szinten megvizsgálva az egyszerűsítést, illetve a válságra való reagálásokat látva, azt látjuk, hogy ott is óriási változások következtek be. Előrelépünk, haladunk, elértük a kritikus tömeget, és valóságos lehet a reményünk arra, hogy 2013 után olcsóbbá tehetjük az ellenőrzést, és valóban elszámoltathatóvá válnak ezek a programok, illetve politikák, hiszen a politikák valódi hatása az európai gazdaságban és társadalomban kéne, hogy megjelenjen. Néha hajlamosak vagyunk erről megfelejtkezni, mert a közvélemény elé ezek az aspektusok kerülnek, és nem annyira a másik oldala a politikának. És a politika ellenőrzését, illetve ennek a költségeit illetően nehéz ezt számszerűsíteni, és nemzeti szinten kidolgoztak különböző ellenőrzési rendszereket. A politikának ezt a vonatkozását is figyelembe kell vennünk. És a jövőben valószínűleg úgy érdemes eljárnunk, hogy ezt figyelembe véve a politika a szakpolitika végrehajtását egységesíteni kellene a nemzeti szinten, illetve a nemzeti és az európai dimenziót ötvözni kéne a fejlesztésben. Ezek persze nyitott kérdések. Köszönöm. A számbevőszég esetleg kíván reagálni utolsóként? Kárgyulált asszony. Köszönöm szépen, csak egy aspektusra szeretnék az első kérdés kapcsán hozzászólni, hogyha rosszabb vagy több a hiba, akkor rosszabb a politika végrehajtása. Ha megnézzük a korrekciós mechanizmusok fő elemeit tagállami szinten, azt látjuk, hogy a projektek pályázatokon nyerik el a pénzt, az EU finanszírozást, és ez azt jelenti, hogy a nyertes projektek voltak a legmegfelelőbbek, és persze technikai hibákkal tele lehetnek, úgyhogy ezeket helyettesíteni kell, lejár a programozási időszak. Tehát nyilván az ilyesminek negatív hatása van a hatékonyságra. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a hosszú és kimerítő vitát, köszönöm a jelentés készítőjének akit szeretnék itt még egyszer kimenteni. Köszönöm a bizottságnak, számvevőszéknek, kollégáknak a munkát ezzel az ülést. Ezt a pontot bezárom, és gyakorlatilag még egy nagyon rövid szünetet tartunk, hogy itt megtörténhessen a személycsere, és aztán Potocsnik biztos úrral folytatjuk.